Dear colleagues, probably... Kedves kollégák! Ideje elkezdeni. Következő naprendi pontunkkal folytatjuk az ülést, mert nem más, mint meghallgatás Nem a ő igazgatói posztjára jelölt személy meghallgatása. Hagy tájékoztassam önöket a hátteréről a dolgnak. Volt egy kiválasztási eljárás, Vidalázi úrra nevezték ki ezután a gyógyszerzeti ügynökség igazgatójáként kinevezték őt. Mikor is? 16-án. November 16-án. 2011-ben egy 5 éves időszakra. Talán emlékeznek, hogy 5 éves időszak során felmerültek bizonyos problémák, és akkor újra, kell, újra kell kezdeni az eljárást. Az EMA igazgató tanácsa Rázi urat jelölte október 1-én, és ezt a meghallgatást Azért szerveztük meg, hogy a jelöltet meghallgassuk, és kérdéseket tessünk fel neki. Két órát tervezünk erre szánni a következő szerkezetben. Először az úr egy bevezető nyilatkozattal él, mondjuk 10 percben, és ezt követően kezdjük el a kérdéseket, feleleteket, egy-egy percben kérdezünk, két perc van a válaszra, és később, ha kell, akkor 35 másodperc az után követő kérdésre, és egy perc a végső válaszra. A végén pedig Rázi úr záró nyilatkozattal élhet. És aztán értékeljük Rázi úr teljesítményét ma délután a koordinátorok ülésén. Megadom most a szót neki, hogy tartsa meg bevezetőjét, és aztán feltesszük a kérdéseket. Rázi úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Jó itt lenni Brüsszelben. Megint a parlament előtt. És köszönöm a bátorítást, támogatást melyben oly sokan szerencséltettek engem az elmúlt hosszú év során. Örülök annak, hogy vázolhatom, hogy az ügynökség jövőjét hogyan képzelem el, és a gyógyszerek jóváhagyásának, engedélyezésének folyamatát hogyan látom az EU-ban. Ez egy nagyon fontos ügy. Annál is inkább, mert nagyon fontos átalakulás folyik a gyógyszerfejlesztés és engedélyezés egész rendszer átalakulóban van. 35 éves pályafutásom során, amikor orvosként, kutatóként és, és szabályozóként dolgoztam, ez egyik legnagyobb változás, ami most folyik. Úgy gondolom, hogy a folyamat végén azt várhatjuk, hogy az egészségügyet teljesen más módon szolgáltatják majd a szervezetek, mint ma, ma teszik. Fő, négy fő tényezője van hajtóereje ennek a változó folyamatnak. Először is egyre bonyolultabbak a gyógyítás, a gyógyszerészet és az, az a háttértudomány, az alapkutatás és az alkalmazkutatás. Az elmúlt négy, 40 év molekulakutatás során a betegségek okait és hátterét sikerült lebontani a molekuláris szintre. És ez a molekuláris szint lehet a kulcsfontosságú hordozója változásnak. A gyógyszerfejlesztés új korszakát nyitotta meg ez a, ez a kutatási horizont. A második változás az, hogy globalizálódott a gyógyszer kutatás, de főleg a gyártás. Jól tudjuk, hogy ma több mint 85 az Európában fogyasztott gyógyszereknek legalább egy-egy gyártási folyamata Európán kívül folyik ezeknek, és ez a gyógyszerek szállítási láncát rendkívül bonyolultá, ám rendkívül sérülékenyé is tette. Jól tudjuk, hogy bár, ha bárhol a világon fellép gyártási probléma, az bizonyos alapvető gyógyszerek globális ellátását korlátozhatja. Aztán látni kell azt is, hogy a, a szereplők száma és súlya változik és nő a, a gyógyszer kutatás laboratóriumi szakaszától a legyártásig levő láncban. Évtizedeken át a gyógyszereket elszigetelten engedélyezték. Most a valóság olyan, hogy a globális főszereplőkkel és nagy közösségekkel folyamatosan kapcsolatban legyen az engedélyező hatóság, a kutatókkal, a vállalatokkal, az egészségügyi technológiai értékelő szervezetekkel, a finanszírozókkal és főleg a betegekkel és az orvosokkal. Folyamatos kapcsolatrendszerben kell működjön ez. Ezért dolgozunk nagyon intenzíven ezekkel a felekkel, ám talán eljött az ideje annak, hogy az együttműködésből az integráció felé menjünk tovább, hogy korábban jobb gyógyszereket tudjunk a betegeknek adni. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos a jogszabályalkotás is, mindezek kereteit megteremtve. Nemrég fogadtuk el a farmakovigilancia jogszabályt, amely a monitoring szabályozás területén is előrányozza a gyógyszerbiztonság erősítését, illetve nemrég vezettük be a legátláthatóbb engedélyezési, felügyeleti és engedélyi rendszerét a klinikai teszteknek. Ez a világon vezető jogszabály. Reméljük, hogy mindezen új jogszabályok révén ösztönözzük az új, innovatív állatgyógyszerek kutatását és gyártását is. Mindezek az új jogszabályok a gyógyszerek értékelését is javítják, a minőségét, és persze ugyanakkor a folyamat bonyolultságát is fokozzák. Az, átalakulás, amiről beszélek, hatalmas potenciállal bír abban, hogy azokat a várakozásokat és ígéreket beteljesítsük, amelyek mindannyiunk céljai, ám ennek az egész folyamatnak formát kell adjunk, válaszolva azokra a kihívásokra, amelyek az átalakulásból adódnak, annak érdekében, hogy ez a kihívás végsős, végsősorban az európai betegek javát szolgálja. Alapvető kérdés ezzel kapcsolatban a fenntarthatóság ügye. Ennek három szintjét tudom megragadni. Először is az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága, az új gyógyszerek fejlesztése sok esetben tönkre teheti a pénzügyi finanszírozást, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy egyre több beteg nem feltétlenül tudja hasznosítani azt a hatalmas előretörést, ami a tudomány szerint megtörtént, mert a rendszer nem, bír, nem tudja finanszírozni esetleg az új gyógyszereket. Másodszorban a gyógyszer szabályozás hálózatát meg kell újítsuk. A gyógyszerek bonyolultsága egyre fokozódik, ez megköveteli, hogy a szabályozás ne csak első osztályú szakértőket tudjon bevonni a munkába, hanem külön, egyre szélesebb körű specializációra van szükség, tehát a szak, szakembereknek nagyon sokféle típusára van szükség ahhoz, hogy a szabályozó képes legyen a mozgó célt követni. Harmadsorban pedig garantálnunk kell a kutatás és fejlesztés fenntartatóságát Európában. A kutatást költségei növekednek, miközben a gyógyszer ágazatban való beruházások csökkennek Európában. A kutatásfejlesztés kulcsfontosságú nem csak azért, hogy fenntartsuk a versenyképességet, hanem a végső cél a betegek jobb gyógyszerek ellátása szempontjából is. És ez nem csak az újonnan felbukkanó betegségek, például az ebola való válaszadás kutatása, hanem itt a régi ellenségeket sem szabad visszaengedni, tehát, és új gondok is vannak, a, mikro, a, a, a a multidrug resistance, vagy a, a, a különféle antibiotikum elleni eh, rezisztenciák. E kihívások sokfélesége fényében, amikor 2011-ben elkezdtem az első mondatomat, nagyon világos szért láttam magam előtt. Először is az IMS struktúráját és folyamatait akartam átalakítani a kihívásoknak megfelelően, másodszorban vissza kellett szerezzük a, a, a stakeholderek bizalmát, és általában a, a közbizalmát, az ügynökség munkáját illetően, a klinikai adatok publikációja, és ezt szolgálta, valamint a Declaration of Interest rendszereink annak érdekében, hogy, hogy a legtöbb, legtöbb szakértelemhez hozzáférjünk, és az összeférhetetlenségeket kezelni tudjuk. Továbbra is a láthatóság fokozásáért harcolok a gyógyszerfejlesztés egész területén, és az értékelés átláthatósága is nagyon fontos számomra, hiszen ezek azok az építő elemek, amelyek alapján meg lehet szerezni a közbizalmát, a munkánk iránt. És persze meg kell határoznunk a következő lépéseket is. Rövidebbé kell tennünk a gyógyszerek engedélyezésének időtartamát, tehát a, a, a fejlesztéstől a betegeknek való felhatóságig, ugyanakkor a biztonságot is fokozni kell. Mindehez az kell, hogy előreláthatóbbak legyenek a folyamatok, a fejlesztési folyamatok is, gyógyszerfejlesztési folyamatok, mindeközben intenzívebbé kell tennünk, el kell mélyítenünk az egészségügyi technológiai értékelő szervekkel való kapcsolatainkat, már korábban ö, kartyúsítva a döntéshozatali folyamatokat ezen együttműködés révén. Azok az új eszközök, amelyeket a far farmakovigilanciai jogszabályok a kezünkbe adnak, lehetővé tehetik, hogy a gyógyszerek igazi, él, való életben való hatásait és az eredményes használatot tudjuk megcélozni. 500 milliós lakosság van Európának, és ez nagy lehetőség, nem a, a gyógyszerek biztonságosságát, de hatásos hatásosságát illetően is tehát ezek azok a kihívások, amelyekkel szembe kell nézzen a gyógyszerügynökség, és persze a lehetőség szerinti megoldásokat is igyekeztem vázolni, melyek révén a rendszer fenntarthatósága és minősége. A, az értékeléseink, általunk között értékelések minősége is javítható. Csak úgy tudjuk-e kihívásokat hatékonyan kezelni, hogyha szorosan együtt működünk az összes érintett stakeholder és, és közösséggel, ehhez pedig önök is kellenek, az összes európai intézmény, a parlament elsősorban, hogy egy holisztikusabb, átfogó rendszerben tudjuk válaszainkat kialakítani, és igazi egészségügyi innovációt tudjunk elősegíteni a betegek érdeke, érdekében, elérhető ö, költségek mellett javítva a társadalom egészségét és életminőségét. Köszönöm, és várom a kérdéseiket. Now we can, uh... Nagyon szépen köszönjük, most pedig elkezdhetjük összegyűjteni az első kérdéseket a koordinátoroktól. Emlékeztetnék az időre. Egy perc alatt lehet a kérdést feltenni, két perc lesz a válaszra, 45 másodperc a kiegészítő kérdésre, és még egy további perc a válaszra. Péter Liz az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Denke, wir haben schon gute Erfahrungen mit Ihnen gemacht, und deswegen will ich mich... Köszönöm szépen Gázi úrnak az elmondottakat, nagyon jó tapasztalatokat szereztünk már korábban ennél kapcsolatosan. Az elmával kapcsolatos munkára összpontosítanék most. Ön mikrobiológusként végzett, és ezért szeretnék egy olyan témára kitérni, amelyről ön is beszélt, az az antibiotika, illetve antibiotikumokra kapcsolatos rezisztencia a nő is elmondta, van egy bizottsági javaslat, amelyen Francis Crosset foglalkozik, ez az állategészségügy területére vonatkozik, illetve az állatok esetében alkalmazott antibiotikum használatra. De nem sürgetőbb-e az emberi felhasználású antibiotikumok kérdése? A parlament elfogadott ezzel kapcsolatosan egy állásfoglalást, a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, és szeretnénk elnyerni az EMA támogatását arra vonatkozólag, hogy jövőre lehetőleg szülesen egy javaslat arra, hogy az innovatív antibiotikumokat eh, hogy tudjuk eh, az embereknél eh, forgalmazni, piacra dobni, hogy lehet ennek megteremteni a keretfeltételeit. Mondhatná esetleg néhány szót arról, hogy az EMA mit tehet ezen a téren? Köszönöm. Köszönöm szépen, Líze úr, ezt a kérdést. Azt hiszem, az új antibiotikumok, az új eszközök vonatkozólag az egyik legfontosabb elemet említette meg az, az új multirezisztens kórokozókkal szembeni harc kapcsán, ez pedig a szabályozás eleme, illetve a szabályozási keret. Évek óta folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk új eszközöket javasolni, amelyekre vonatkozhatna egy új szabályozás, és hogyan lehet egyfajta gyorsított eljárást foganatosítani az újszerű antibiotikumok esetében. Nagyon fontosnak tartom ezt az egész rendszer szempontjából, Természetesen a tudomány világa is nagy mértékben előmozdítja ezt a témát, de az új antibiotikumok előmozdítására vonatkozó eszközök mellett szükség lesz olyan eszközökre is, amelyekkel elősegíthető az, hogy megfelelően használjuk ezeket az új innovatív antibiotikumokat, és hogy elkerüljük ez azt, hogy ugyanaz történjen az innovatív, újszerű antibiotikumokkal, ami a hagyományosakkal történt, nevezetesen, hogy rezisztensé válnak szépen lassan a kórokozók a hagyományos antibiotikumokkal szemben. De ezt szeretnénk elkerülni az újszerű antibiotikumok esetében. Remélhetőleg sikerül olyan eszközöket kidolgozni, amelyekkel ösztönözhetőek a gyógyszeripari cégek arra, hogy újszerű antibiotikumokat dolgozzanak, kihozzanak létre. Ez egy hosszú távú célkitűzés, és ehhez nyilvánvalóan szükséges lesz egy stabil keret, amelyel ezt elősegítjük. Kiegészítő kérdés, Péter Lézá. Köszönöm szépen, azt hiszem ez a megfelelő irány, de engem több konkrét részlet is érdekelne. Tehát szükség van egy jogi keretre, úgy vélem, amelyel biztosítható az, hogy piacra kerüljenek azok az újszerű gyógyszerek is, amelyek esetében ez azért nem történt meg eddig, mert túl drága, túl költséges ez az eljárás. Nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy ezek az új innovatív antibiotikumok egyfajta tartalékként szolgálnak, tehát csak akkor használjuk őket, amikor a hagyományosak már nem működnek. Tehát oda kell figyelni arra, hogy ezeket az innovatív új antibiotikumokat ne használjuk túl széles körülön, amíg nem muszáj. Erre vonatkozólag kellene az EMA támogatása nekünk ahhoz, hogy rábírjuk a bizottságot, hogy készítsen javaslatot ilyen eszközökre vonatkozólag, egy ilyen keret megteremtésére vonatkozólag. Köszönöm szépen, hogy feltette a kiegészítő kérdést. Valóban mindenképpen támogatnánk mi is a magunk részéről egy ilyen javaslatot. Valóban ilyen jellegű beruházásokat támogatnunk kell. Tudjuk, hogy egyelőre nagyon kevés ilyen jellegű erőfeszítés van, de nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztani, és valóban készen, vagyunk, készen állunk támogatni egy ilyen javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matthias Gróte. Köszönöm szépen. Az EMA kapcsolattartó személyeként az Európai Parlament részéről a rendkívül jó együttműködésért 2011 óta szeretnék köszönetet mondani, és elnökként is, amíg én magam voltam elnök, az EMA mindig nagyon átlátszóan működött együtt velünk. Ami a frakciónkat illeti, a gyógyszerhez, az orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférés rendkívül fontos. Sok tagállamban nem ugyanolyan szinten működik ez, mint 10-15 évvel ezelőtt, és egyeteművé tette, hogy az egészségügyben komoly változások vannak, és történtek az elmúlt években. Most létrejött egy task force, és meghallgatást is szerveztünk még a nyári szünet előtt, és megint csak megerősítésre került, hogy az egész téma a Pathways High Technology Assessments rendkívül fontos. A bizottság nagyon jó dolgokat indított útjára, és az EMA is, és ön is beszélt erről. Szeretném, hogyha részletesebben elmondaná, hogy az önök részéről az Európai gyógyszerügyi ügynökség részéről a következő években mit képzelnek el, és a parlamentben mit várhatunk ebben a témában. Mivel szerintünk ez annak a kulcsa, hogy az egészségügyhez való hozzáférés és az orvos, a gyógyszerekhez való hozzáférés továbbra is megfelelő áron, elérhető áron történjen. Um, thank you for... Köszönöm a kérdést, Gróte úr. ami a az értékelő testülettel és az egyéb testületekkel való együttműködésünket illeti, miután az EMA megadta az engedélyét, a forgalomba hozatali engedélyét, valóban arra szorul, hogy ezt teljes mértékben kibontakoztassuk. Mindjárt tudjuk, hogy a forgalomba hozatali engedély nem garantálja azt, hogy hozzáférnek az adott gyógyszerhez. Hogyha röviden kellene elmondanom, hogy én hogyan képzelem el, hogy az Emmának milyen legyen a kapcsolata az HDA-vel, Nos, hol is járunk ma? 60 közös és párhuzamos tanácsot adunk az értékelő testülettel, az hd vel közösen és a bizottság is foglalkozik az ügyjel, az ismeretekkel, és azzal, hogy mennyire milyen nehézségei vannak ennek az együttműködésnek, de iránymutatást kaptunk arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet ezzel kapcsolatban előrelépni. Azt gondolom, hogy a jövőben nagyon komoly előny az innováció támogatásában, de nem csak ebben a kérdésben, hanem az innovációhoz való hozzáférésben is az, hogyha már a kezdettől fogva ezt a két folyamatot párhuzamosan indítjuk. Ez a betegek számára előnyös lehet, hiszen így az előny, a betegek kevesebb kísérletnek lesznek kitéve, kevesebb kevesebb lépés marad a kísérlet utáni szakaszra, és így a megkapott válaszok mind a szabályozóhatóság, mind a technológiai értékelő testület szempontjából hamarabb megjelennek. Jobbak lesznek tehát a kísérletek, jobb adatokkal rendelkezünk, a betegek kitettsége csökken, és javul adott esetben a hozzáférés. Így tehát tudunk javítani a jelenlegi helyzeten, de ahogy a bevezetőmben is elmondtam, a cél az, hogy ezt a két közösséget, ezt a két részt integrálhassuk. Elnézést, hogy ilyen lassan válaszoltam. Köszönöm szépen! Egyetelmű, hogy mennyire fontos eszköz ez. Ön mit szeretne a parlamenttől látni? Mi mit tehetünk a forgalomba hozott engedéllyel kapcsolatban, hogy lehet még előrébb részt venni, egyrészt ami a finanszírozást illeti, most éppen a költségvetési tárgyalások folynak, és itt a bizottság felé is, az új főigazgató felé is címezem a kérdésemet, üdvözlöm a főigazgató urat. Tehát, hogyha új dolgokat akarunk beindítani, akkor azt kell elérnünk, hogy végső soron ezt finanszírozni is tudjuk, hiszen azok, akik ezért fizetnek, hogyha új gyógyszereket regisztrálnak, akkor nagyon fontos, hogy a regisztráció meg is történjen, és ehhez szükség van a pénzügyi háttérre is. De még egyszer a kérdésem az, hogy a parlamenttől mit vár, mit tehetünk azért, hogy gyorsabban beindulhassanak ezek a kérdések. Thank you. I to recover the time. Próbálok a rendelkezésre álló időben gyorsan és egyetemen válaszolni. Nos, azt várom, hogy támogassák azt a közös fellépést, amit az EMA és a bizottság most közösen tesz abban, hogy támogassa ezt az új HDMP kapcsolatos közös fellépést. És biztosítsa azt, hogy három ciklus után valóban megfelelő erőforrásokkal rendelkezhessünk. Komolyan gondoljuk, hogy csak annyit kérünk, amennyire szükségünk van, de hogyha új tevékenységet kell beindítanunk, akkor biztos, hogy megfelelő erőforrásra van szükségünk, megfelelő pénzügyi támogatásra, vagy mindenek előtt emberi erőforrásra. Elnök, köszönöm. Pieka úr, az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt professzor úr. Az engedélyezési eljárással kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Elsősorban egy adott gyógyszer hatékonyságáról van itt szó, másrésztről pedig a páciensek biztonságának védelméről. Egy alapvető kérdésem van, az engedélyezési eljárás az európai ügynökségeknél és az EMA-nál egy hosszadalmas folyamat, Mindeközben pedig új kihívásokkal kell szembenéznünk, gondoljunk az antibiotikum rezisztenciára, az onkológiára, a ritka betegségekre, hatalmasak a kihívások tehát. Kidolgozott-e az ön ügynöksége valamilyen tervet arra, hogy hogyan lehetne eljárni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan? Illetve célozzák-e az ügynökség struktúrájának átalakítását annak érdekében, hogy az engedélyeztetés folyamata rövidebb legyen, és mielőbb forgalomba lehessen hozni a hatékony gyógyszereket. A biológiai a gyógyszereknél már központosított az eljárás, alkalmazni kívánnak-e ilyen központosított eljárásokat az esetben is, vagy pedig megmaradnak a decentralizált struktúránál. Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, Legalább két fő kezdeményezésünk van folyamatban, amelyekkel megpróbáljuk áramvonalasítani az eljárást, hogy ez hatékonyabb legyen, és rövidebb is. Két kezdeményezésünk van, és ezeket a folyamatokat szoros együttműködésben folytatjuk le az Európai Bizottsággal. Az innovatív gyógyszerek kapcsolatos gyorsabb eljárásokra vonatkozik az egyik, a másik pedig egy kísérleti projekt, az úgynevezett adaptív eljárás, amelynek során megpróbáljuk azonosítani a legígéretesebb gyógyszereket, amelyeket a fejlesztési szakaszban támogatni kívánunk, és a jelenlegi jogalkotás keretein belül egy Prime nevezetű kezdeményezést is szeretnénk útjára indítani, amelyel azonosítani kívánjuk azokat az ígéretes gyógyszereket, amelyeket a KKV-k fejlesztenek ki, olyan KKV-k, ahol a know-how-ra, a tudásra és az erőforrásokra vonatkozólag kicsit korlátozottabbak a lehetőségek, ezért talán nem tudják az egész fejlesztési folyamatot maguk segítség nélkül lebonyolítani, és az az Európai Gyógyszerügynökség segíteni tud nekik abban, hogy a korlátozott erőforrásaikat a lehető leghatékonyabban tudják felhasználni, és próbáljuk a magunk részéről lerövidíteni az eljárás idejét, és megpróbáljuk támogatni őket abban, hogy a szükségtelen szakaszokat hagyják el, vagy rövidítsék le amelyekre azért kerül sor tulajdonképpen, mert nem, nem értik megfelelően az eljárást. Köszönöm szépen, ez egy nagyon világos válasz volt. Úgy gondolja, hogy jogalkotási munkára is szükség van. Szükség van-e új szabályokra annak érdekében, hogy az innovatív gyógyszerek előbb forgalomba kerülhessenek? És még egy kérdés, ez talán kicsit nehezebb felvetés ügynökségként hajlandóak lennének-e a klinikai vizsgálatok esetében liberalizációt végrehajtani. Ne, megszakítják a felszólalót. A jelölt jelezte, hogy nem hallja a tolmácsolást. csak akkor angolra? mondja a kérdező. Jó, most úgy tűnik működik újra a tolmácsolás, tehát Számomra fontos, hogy az engedélyezési eljárás felgyorsuljon. Szükségesnek tartja-e a jogszabályok módosítását a klinikai vizsgálatokra vonatkozólag, illetve a klinikai vizsgálatok átláthatóságára és sebességére vonatkozólag, azért, hogy mielőbb a páciensek rendelkezésére tudjuk bocsátani az innovatív gyógyszereket, különös tekintettel arra, hogy az antibiotikum rezisztencia különböző daganatos megbetegedések és a ritka betegségek milyen gondokat okoznak. Igen, nyilvánvalóan a jogszabályokon lehetne javítani annak érdekében, hogy az ön, az ön által említett területeken felgyorsuljanak a folyamatok, a legfontosabb területeket emelte ki a kérdés felvetésében. A jelenlegi szabályozási keret azonban már rendelkezésre bocsát olyan eszközöket, amelyeket még nem használunk kikellően. Tehát én úgy érzem, először is a meglévő eszközöket kellene teljes körűen kihasználni, a bennünk rejlő lehetőségeket kellene teljes körűen kiaknázni, és talán a hatályos jogszabályokat kellene némileg pontosítani. Néhány kevés adhok módosítás talán hasznosabb lenne, ahelyett, hogy az egész szabályozási keretet felülvizsgálnánk. Köszönöm. Köszönöm, most Rízasszony. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, professzor úr. Nisztikó elődjét is szeretném most megemlíteni, akivel a szangály termékekkel kapcsolatban dolgoztunk együtt. Nos, a kérdések előtt, amit ön az átláthatóságról mondott, ez rendkívül fontos számunkra, az európai polgárok számára. Emlékeztetett rá, hogy ez az egyik fő tengelye a 2011-es fellépésének, nem csak az EMA költségvetésével kapcsolatban hallottam, amit mondott, hanem az adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban a gyógyszervállalatokra vonatkozóan, ami a klinikai teszteket illeti, ezzel kapcsolatban a lehető legátláthatóbb rendszert szeretné, és még át, több átláthatóságot szeretne. Ezt mondta. Nos, a gyakorlatban a szavak mögött mit ért ez alatt, az átláthatóság alatt, hiszen tudjuk, ön is tudja, hogy a polgárok számára mennyire fontos az átláthatóság. Thank you for letting me coming back on a very important issue. And, uh... Köszönöm szépen, hogy felhoztad nagyon fontos kérdést a nagyobb átláthatóság ügyében. Már most is mi vagyunk az éllovasai a világon a szabályozási folyamat átláthatóságának. Kollégák kis idegesek is a világ többi részén. német tolmácsolás nem jön át, mondja a képviselő. Okay. You can continue. Yeah. Uh, so, uh, for the... Tehát a klinikai adatokat illetően, ha elkezdjük majd a rendszert, akkor természetszerűleg egyre több adatot adunk ki, illetve meg kell tanuljuk, hogyan tudjuk a legjobban felhasználni ezeket az adatokat. Egyik dolog hogy az adatok megléte, a másik viszont az, hogyan tudjuk javítani ezek felhasználásának mikéntjét. Ehhez idő kell az utóbbihoz. A technológia nyilván segít majd bennünket a következő időszakban ebben. Ami pedig az összeférhetetlenséget illeti, hát mi nem vagyunk egy rendőri testület, bíznunk kell a nyilatkozatokban, bár itt is tehetünk többet azért. Nyilván bárki, aki jelzi, hogy összeférhetetlenségi problémát lát, arra reagálnunk kell. Mi mondtam, nem vagyunk rendvédelmi testület, de eh, az sem igaz azért, hogy csak jóvá hagyjuk, vagy rábólintunk mindenre, amit, amit bemondanak nekünk. Ilyen értelemben viszont intézményi támogatásra lesz szükségünk, jelzésekre és akár intézményi szabályokra, hogyha a mostaninál jobban, szélesebb körülön szeretnénk vizsgálódni. Persze gondolunk itt a források korlátos voltára is, hiszen ezt a széles körű feladatrendszert, és itt a 30 ezer szakértő karbant, vagy hát működtetését nagy feladatnak érezzük. Köszönöm a pontosítást. Miután átolvastam az ön rendkívül lenyűgöző önéletrajzát, nagyon sok minden lenyűgöző ebben valóban. Egyebek között az is, hogy már évek óta az ön karrierjének a kezdete óta az amerikai partnerekkel, az FDA-vel természetesen és más partnerekkel az ön kapcsolata, hogy hogyan alakult van-e az FDA-nél olyan bevált gyakorlat, amit ön fontosnak tartana, amely ihletet adhatna nekünk, hogy nem mondjam azt, hogy importáljuk azt, anélkül, hogy a TTIP problémájára rátérnénk? Ön hogyan látja a transatlanti kapcsolatok megerősítését ezen szempontból, és Matthias Grótére Grote által felvetett kérdésekre reagálnék, ami a hozzáférést illeti. A ritka betegségekben megbetegedő személyek kérdése nagyon sokat foglalkoztat minket, és közben nagyon sajnáljuk azt, hogy a kutatás nem foglalkozik megfelelően velük. Igen. Nagyon jól megfogalmazott kérdés. A TTIP tárgyalásokban nem veszünk közvetlenül részt. Amit megszív lehetünk, az olyan orphan gyógyszer minősítéstér mi vagyunk az illavasok, az amerikai gyakorlatot nem, ott nincs mit tanulnunk tőlük, ám az is fontos, hogy a mi átláthatósági politikák ne okozzon nekik gondot, én azt kérném, hogy a klinikai tesztek belső átláthatóságában elért eredményeinket ne veszítsük el, vagy ne tompítsuk le. Egyes kvalifikációk tekintetében az adaptív megközelítést alkalmazzuk már most is, és ezt kell támogatnunk a jövőben. Thank you very much. And now... Köszönöm. Miner asszony. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm, elnök. Az európai polgárok számára, és különösen pártom számára az or- a, a, a gyógyszerészeti problémák jelentős problémák. Fontos, hogy objektív módon fejleszék az orvos és gyógyszertudományt, a, a beteg egészsége legyen a legelső prioritás, és a, a pénzügyi érdekek csak másodlagosak. Ez teljesen átlátható rendszerre van szükség, és a érdek egy összeférhetetlenség kiküszöbölésére. Erre nagy figyelmet kell szentelni, és az EMA bírálatokat is kapott már az átláthatóság hiánya miatt, és itt egymással ütköző érdekekre is figyelemmel kellene, Erre kérdeztek rá a kollégáim is már. 83%-a az EMA munkatárs jövedelmének külső forrásokból származik. Tehát hogyan lehet egyrészt a gyógyszeresztiák szakismeretei igényeit kielégíteni úgy, hogy a lobbiknak is ellenálljanak, és hogy az ügynökség a, valóban a betegek érdekeit szolgálja, az állampolgárok érdekeit. A, a gyógyszereti szolgálatok ön pozitív vagy negatív szellemének látja a legfrissebb eseményeket a gyógyszerészeti ügynökség terén? Thank you for... Köszönöm a kérdést. Ez egyik kulcsfontosságú probléma és kihívás, amelyen nap mint nap szembe kell néznünk. Tény, hogy a jövedelmünk 80%-a a ágazatból származik. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy mi szolgáltatást nyújtunk nekik, és nem garantálunk eredményeket. Az ipar méltányos értékeléseket kíván, mert ez nekik is jó a versenytársaikkal szembeni harcban, ezért nagyra értékelik, hogyha szigorúak vagyunk, de mindeközben konzisztensek is kell legyünk. Ez a fajta konzisztencia adja a tudomány, és a tudományos munka robosztus volt, az a két pillér, amely a hitelességünket alátámasztja a közvélemény előtt is, meg a szolgáltatásunkat igénybevevő ipar számára is. A harmadik terület az összeférhetetlenség problematikája az nevet Sunshine Act segíthet ebben bennünket, a nap, úgynevezett napfény jogszabály. A parlament dolgozik, ezen tudjuk, amely, és ez részben válasz a másik kérdésre is, az előzőre, ez a jogszabály segíthet bennünket. Ha a, az ipar a szakértelme révén szeretné, fontos, hogy támogassa a, a függetlenségünket, és hogy ez a, ez a, ez a távolságot fenntartsuk. Lehet, hogy egy kicsit nehézkes és redundáns plusz munkát igényel a bizottság működése, a 28 tagállami és az adhok szakértők bevonásával. Ez a testület a közvetlen érdek befolyástól távol tarthatja az intézmény működését. Ezért fontos ez az irányító testület. Köszönöm. Azt kértem, hogy a a szolgáltatások kiadásának mikéntjéről is kérdeztem. Ön is tudja, hogy az Európai Bizottság is a, sokszor a, a vállalatok érdekeit képviseli, a függetlenségük ö, számomra aggályos, annak fényében is, amit elmondott. Uh, mi, mi, well, I... Na hát, be kell vallanom, hogy nem ismerem ezt a megállapodási szerződés, amiről ön beszélt. Az Európai Bizottság közös szabályokat fogad el, és hát én is így látom elnézést, ha rosszul értem, vagy rosszul tudom, az jó gyakorlatot vezet be. Az ügynökség szintjén persze vannak sajátságos sajátságai ennek a szervezetnek, amelyre vonatkozóan konkrét intézkedésekre, sajátságos intézkedésekre van szükség. meglátjuk, hogy ezek az intézkedések, amelyeket ön említett, mennyire illeszkednek a mi működésünkbe, és a szabályozás munkájába. Mert ha ebben nem sikerül, nem várunk sikerül, akkor az egész munkánk értelmetlenné válik. Köszönöm a zöldek nevében Rivazi asszony. Merci, monsieur le président, et bienvenue. Köszönöm, elnök úr. Köszön, köszöntöm Guido Rázit itt a parlamentben. A kérdésem a nanorészecskére vonatkozik, ugyanis itt van egy ellentmondás. Két levelet írtam. Az egyiket a belső piacért felelős biztos asszonynak, Biakovszka asszonynak, a másikat az egészségügyért felelős biztos úrnak. Biakovszka asszony azt mondta, hogy be kell tiltani a nanorészecskéket a kozmetikumokban, és ezt a parlament meg is szavazta és a titándioxint egyebek között. Tehát a titándioxidot be kell tiltani nanorészecske szintjén, mert ennek káros egészségügyi hatása van, hiszen átmehet a sejtfalon. Közben az egészségügyi biztos azt mondja, hogy én nem tudok önnek exhaustív, tehát kizárólagos listát adni arról, hogy mely nanorészecskéket engedélyezik az európai piacon. Tehát egyrészt a kozmetikumokban betiltjuk, másrésztről pedig nincsen regisztere az orvosságok, gyógyszerek és oltóanyagok között azoknak, amelyekben nanorészecskéket alkalmaznak. A kérdésem az, hogy vállalja-e azt, hogy a gyógyszerekben jelenlévő részecskékkel kapcsolatban nyilvántartást fog létrehozni. Egyelőre ilyen nincsen. A második kérdésem pedig a forgalomba hozati engedélyekre vonatkozik. A részecskéknek más tulajdonságaik vannak, mint más részecskéknek. Elnök, miért nincsen tehát különbségtétel? Fejezi be az előadó a kérdését. Köszönöm ezt a nehéz kérdést. azt elmondhatom, hogy természetesen mi a kozmetikumokkal közvetlenül nem foglalkozunk, és örülünk annak, hogy nem ugyanazon hatáskörünk van, mint az FDA-nek, ami a gyógyszertermékeket illeti. Nos, egyelőre nanorészecske lista nem létezik. Természetesen a többi hatósággal, az EKE, e, az EDICOM-mel, az ECDC-vel felvehetjük a kapcsolatot, ők talán tudnak segíteni abban, hogy ezt a listát létrehozzuk. Elkezdhetünk ezzel foglalkozni, vállaljuk, hogy ezzel foglalkozzunk, akkor is, hogyha én úgy látom, hogy fennáll annak a veszélye a gyógyszertermékekben mennyiségi okokból, bocsánat, még akkor is, hogyha kvantitatív szempontból sokkal kevesebb ennek a veszélye, mint az élelmiszerekben. Az oltóanyag legrosszabb esetben egy egész élet során 20 oltóanyagot kap valaki, ami miatt a nanorészecske, az érintett nanorészecske mennyisége sokkal kevesebb, és éppen ezért az ezzel kapcsolatos veszélyek is sokkal alacsonyabb szinten találhatóak, mint más területen. De nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek a potenciáját, azért is, mert nanorészecskékből egyre többet fognak használni, ahogy a rendszerbe ez egyre inkább bekerül, és a közeljövőben minél többet tudunk, annál jobb lesz ez az új gyógyszerek jövője szempontjából is. Elnök, köszönöm. Nos, fél percben. Ön fontos kapcsolattartó számunkra, hiszen önök adják ki a forgalomba hozatali engedélyt a gyógyszereknél. Nos, átláthatóságot várhatunk-e minden egyes gyógyszerrel kapcsolatban, hogy a ö, gyógyszeripari cégek mely nanorészecskéket használhatnák fel. És utána specifikusan is ö, le kell ezeket írni, hiszen más jellegűek a nanorészecskék vegyi és fizikai szempontból. Igen, valóban igaza van, nem ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek a nanorészecskék. Nem hiszem, hogy van jogalapunk arra, hogy kötelezővé tegyünk ilyen jellegű információ nyújtást már most. Közben nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel elkezdjük a munkát. Elkezdjünk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet integrálni azt, hogy hol vannak nanorészecskék adott termékekben. Hiszen, mint már mondtam, nem most látom én ezt problémásnak a közegészségügyben, de lehet, hogy a jövőben az új gyógyszer engedélyezési rendszerben a jövőben ez már problémás lehet, és egyetértek, hogy minél korábban beindítjuk ezt a helyzetet, minél korábban képesek leszünk arra, hogy ennek az elvárásnak eleget tegyünk, annál jobban be tudjuk majd tölteni a funkciónkat. Az EFDD részéről Pedicini úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Rázi úrnak is, hogy eljött hozzánk. Ami egy közelmúltban megjelent tanulmányt illeti, abból kiderül, hogy ami a generikus és bioszimiláris gyógyszereket illeti, a tanulmányból kiderül, hogy körülbelül 10 éven belül 12 vagy akár 33 milliárd eurót is meg tudnánk ezekkel takarítani. Az ügynökségnek mi a véleménye ezen lehetőségről, szerint a generikus gyógyszereket kellene előnyben részesíteni. A gyógyszervállalatok 90%-ban olyan nyersanyagokat használnak, amelyek Kínából származnak. Felmerül a vízszennyezés kérdése, azon túlmenően, hogy maga a szállítás is problémát okoz a vállalatokra nem várnak ugyanolyan ö, nyersanyag származás bejelentési kötelezettségek. Az ügynökségnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye, mit tervez ezzel kapcsolatban tenni? Válasz. Nos, azt gondolom, hogy az ön kérdése meghatározó azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen ügynökségnek milyen előnyös szerepe lehet a környezetvédelem szempontjából. Ma nincsen jogalapunk, és szakértelmünk sem, és hatáskörünk sem, és kultúránk sem ahhoz, hogy ilyen területen, ilyen módon fellépjünk. Közben értem én, hogy ebbe az irányba kell elindulnunk. Éppen ezért mindenképpen egyértelmű felhatalmazásra van szükségünk a parlament és a bizottság részéről arra, hogy a környezetvédelmi aspektussal hogyan foglalkozhassunk a gyógyszertermékek gyártásából és hulladék feldolgozásából adódóan. Ez egy rendkívül új terület számunkra. Együtt kell működnünk más európai ügynökségekkel is, azokkal, ahol már rendelkeznek ilyen szakértelemmel. És fontos, hogy kiképezzük az embereket, hogy megértsék ezt az aspektust. Nagyon szívesen beindítom intézményi szinten ezt a párbeszédet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne bevonni az ilyen jellegű információkat a jelenlegi kérdésekbe, hogy a vállalatoknak hogyan kellene más adatokat beküldeni azért, hogy mi magunk is szakértőive válhassunk a kérdésnek, és ebben eljárhassunk. Még egyszer felteszem a kérdést, hogy amikor mi ezt tesszük, megtesszük, akkor kérjük, hogy vegyék figyelembe önök, hogy ennek milyen kihatása van az erőforrásainkra, hiszen nagyon jó dolog a jó szándék, de csak akkor tudjuk ezt teljes mértékben teljesíteni, és hogyha erre megfelelő erőforrásokkal rendelkezünk. Röviden visszakérdeznék. A generikus és a biosimilar gyógyszerekkel mi a helyzet? Nos, hát ez már ö, más kérdés. Egyetértek abban, hogy ezek lehetnek az egészségügy fenntarthatóságának az egyik pillére. Erről már beszéltem a bevezető előadásomban. Itt két külön világról beszélünk. Az egyik az engedélyezés világa, az EMA és Európa nagyon rossz helyzetben van. A biosimilar gyógyszerekkel kapcsolatban viszont úttörő szerepet töltünk be. Az FDA mögöttünk kullog és próbálja elérni azt a szintet, ahol mi most vagyunk. A határvonal egyértelmű. Nincsen hatáskörünk a felhasználással és a ö, és a recept kiírással kapcsolatban, ez a tagállami hatáskör. Azt próbáljuk elérni, hogy megerősítsük a fellépést, hiszen értenünk kell, hogy amit engedélyezünk, az megegyezzel azzal, megegyezen azzal, mint amit forgalomba hoznak. Köszönöm. Most az ENF részéről a koordinátorok közül Dornánó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is eh, Rázi professzornak, hogy eljött ma hozzánk. Lenne néhány kérdésem. Az egyik legnagyobb fenyegetés a közegészség, közegészségügyre a gyógyszerek hamisítása. Sajnos attól tarthatunk, hogy a hamisított gyógyszerek egyre nagyobb mennyiségben kerülnek forgalomba hozatalra az Európai Unióban, amelyet vagy így gyártanak, vagy importálnak. Van-e javaslatuk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet együttműködni a nemzeti hatóságokkal a gyógyszer hamisítás elleni küzdelemben, és mely szereplőkre támaszkodhatnak önök ebben? A második kérdésem a generikusokra vonatkozott volna, de már erre válaszolt. A harmadik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy az ügynökség mennyire átláthatóan végze munkáját el tudná mondani a véleményét arra vonatkozóan, hogy az ügynökség munkatársainak a létszáma és az ezzel kapcsolatos költségvetése ön szerint milyen helyzetben van, és a következő évekre mit vár? Köszönöm. Köszönöm. Két rendkívül fontos kérdés. Gyógyszerhamisítás. A hamisított gyógyszerekre vonatkozóan az irányelv segít minket abban, hogy sokkal jobban felléphessünk ebben a kérdésben. Mindeközben a legkomolyabb aggályom ahhoz fűződik, hogy legyen megfelelő kapacitásunk ezen a területen. Azt remélem közben, hogy egyfajta szövetség alakul ki a az engedélyező hatóságok között és a bizottság megfelelő erős támogatásával képesek leszünk arra, hogy jó irányba mozduljunk el, és a tanácsnál azon országokban, pontosabban Kínában, Indiában, ahol ez a probléma megjelenik, együttműködhessünk az ottani hatóságokkal. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség van együttműködésre, és itt lemaradásban vagyunk. Előre kell lépnünk. A TTIP lehet az egyik eszköze annak, hogy a kölcsönös bizalom megfelelő szintre kerüljön, hiszen három-négy ról beszélünk egyelőre, és nagyon sok aspektusra ez nem tér ki, ez a koordináció. Tehát azt gondolom, hogy a világszintű koordináció és a kötelező jellegű ellenőrzés a kulcsa annak, hogy a gyógyszerhamisítás ellen fel tudjunk lépni megfelelően. Ami az átláthatóságot illeti a szervezeti ábrán belül. Nos, hosszú távú és folyamatos szinten kell, hogy az ügynökségen belül az erőforrások előreléphessenek. Azt tudjuk, hogy az EU-ban milyen megszorítások vannak. Az első átszervezéssel az erőforrásokat sikerült megerősíteni, a farmakovigilancia és a klinikai kísérletek területén. Ez egy rendkívül összetett, egyre inkább összetett fellépés minden új tevékenységben, és attól tartok, hogy erre oda kell figyelni, és éppen ezért valóban oda kell figyelnünk arra, hogy az ügynökségnél megfelelő számú munkatárs dolgozhasson. Köszönöm a válaszát. Önhöz hasonlóan én is azt szeretném, hogyha a bizottság támogatna minket be, a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Uh, yes, we are, we are having and we are... Nos, valóban az múlt hónapban nagyon szorosan együttműködtünk, nagyon hatékonyan. Egészen más megközelítést látok itt az érintett szabályozókhoz képest, és azt szeretném, hogyha ez az új közös megközelítés a közeljövőben már valóban érezhető eredményeket hozna. Köszönöm, akkor kezdhetjük a második kört. Krisztán Buzaj az első, aki kérdez. Köszönöm. Rázi úr, 20 év után az EMA az a sikertörténet az Európai Uniónak. Én tagja voltam annak a hivatalos delegációnak, amely az MD részéről az EMA-ban jár tavasszal, és mert tudjuk, hogy nem dolgoznak elegen az ügynökségnél, és nem kap elég forrást, biztos vagyok abban, hogy az önvezetése mellett javítja majd munkáját, és tovább folytatja ezt a sikert. A gyermekekkel folytatott kísérlet tesztek vonatkozó jogszabályt kiterjeszti, majd a felnőttekre vonatkozó, az EU-n kívüli tesztekre vonatkozóan és az európai piacra hozott termékekre vonatkozóan, ezen a rendszer alapján, vagy akár ki is bővítik az adatbankot erre vonatkozóan. Kettő, ha gyakorlati intézkedéseket tervez, a szakértők bevonását, illetően az új tagállamokba, különösen közép-kelet-európai államok szakértői bevonva erősebben a nemzeti projektekben erősíteni kívánja a részvételüket ezekben a projektekben. Köszönöm a kérdését. Jó lenne, ha lenne időm meg, rendesen megválaszolni. Hogy kezdjem a végén, ha megengedi. A, a bővítés. A tevékenységek, fő tevékenységek körében a, a bővítés hatása ez, szerintem ezt jól kezeljük. Most indult például nemrég egy nemzetközi csapat, tokat, ahol igyekeztünk meg háromszorozni a, a, a, az új tagállami szakemberek számát. Ez egyfajta kereszt ö, ö, megtermékenyítés úgymond Európán belül, és az ilyen kezdeményezéseket továbbra is bátorítjuk, amelyek fokozzák a az új tagállambeli szakemberek bevonását. A kérdés első része meg az volt, mi volt? A felnőttekkel, felnőtt klinikai tesztek. A klinikus tesztek Európán kívüli folytatását illetően most tárgyalunk az FDA-vel, hogyan lehet a más klinikai tesztek, Európán kívüli tesztek adatait felhasználni. Jelenleg a felügyeletek, inspekciók fényében használhatjuk. Meg kell vizsgáljuk, mennyire megbízhatóak ezek az adatok minden esetben. És ha lehet, és, és a meg kell vizsgáljuk, hogy más hatóságok hogyan kaphatják meg a mi eredményeinket, az adatítás eredményeinket. Hogyha Európán kívül végeztek egy tesztet, de központosított eljárásban végezték, akkor be kell kerüljön az európai adatbázisba, és elérhető kell legyen világszerte. Egy kicsit technikai a válasz, nem tudom, érthető volt-e, amit mondtam, majd kifejtem mélyebben. Köszönöm. Azért kérdeztem ezt meg, mert több ezer klinikai tesztet alacsony védelmi országokban folytatnak le, mert ott olcsóbb, kevésbé szigorúak a jogszabályok, kevésbé figyelnek oda az etikai ö, szabályokra, és könnyebb önkénteseket találni. Fontos, hogy ezek az európai állampolgárok számára biztonságosak legyenek. Köszönöm. A GCP világszerte folyó felügyeleti vizsgálatai az egyik eszköz, amelyet alkalmazhatunk, és a tagállamok, európai tagállamok task force-a a GZP-n belül is ezt a cél szolgálja. A bizottság is próbálja a GCP vizsgálatokat fokozni. Kaltenbach asszony, köszönöm szépen, hogy eljött, hogy nagyon tartalmas, kimerítő válaszokat adott egy korábbi időszakban Rizk kollégám a, válasz, a kérdésre válaszol azt mondta, hogy ő nem vesz részt a TTIP tárgyalásokban. Ám mégis úgy gondolom, hogy funkciójából adódóan hivatalos, meg, meg funkciójából adódóan, meg tapasztalatai alapján is a TTIP megalapodás, ha létrejön, kihatásait kell, hogy vizsgálja a gyógyszergyártás engedélyezés folyamatában, milyen kihatása lehetnek ennek ezzel összefüggésben gondolnunk kell a betegek félelmére és aggájaira is, nem csak a farma ágazat képviselője nyilatkozhat. E tekintetben ön hol látja az előnyöket a mostani viták és elkészült dokumentumok alapján az amerikaiakkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásnak milyen előnyei vannak, és milyen hátrányait fogalmazhatja meg a saját területére vonatkozóan. Well, I... Uh, hát nem vagyok olyan igazán nagy szakértője a, a kereskedelmi gazdasági előnyök kérdésének. Amivel foglalkoznunk kell, és amit, amit ha felkérnek, szívesen vizsgálunk is a bizottsággal együttműködve a TTIP tárgyalások vonatkozásában, az, az, hogy milyen kihatásai lehetnek a már most elért eredményeinkre a megalapodásnak, ha létrejön. Azt biztosítanunk kell, hogy ne kelljen az elveket megváltoztatni, amely az átláthatóság mögötti elv, és amit támogatni tudnánk, tudunk, az az, hogy meg kell, hogy hogyan győzhetjük meg az ipart a pótlagos átláthatóság adott publikáció előnyeiről, hogyan győzhetjük meg az Európán kívüli iparágakat. A tudomány is sokkal gyorsabban fejlődhet ennek fényében. Ez egy fontos érv. Másodszorban, hogy ami üzleti titok Európában, az máshol is az. Ez már sok éve dolgozunk e- ebben a rendszerben, nagy gond ezzel nincs. Tehát itt csak arról lenne szó, hogy ne a mi rendszerünket ne kelljen átalakítani a TTIP nyomán, mert hogy ez jól működik a mi rendszerünk, és nincsenek fele gondok. Tehát a fő aggályom, vagy a fő igényem az, hogy ne változtassuk a mostani rendszer működését. A gazdasági kihatásokat illetően nem, sem pozícióm, sem tudásom be kell valljam, nem jogosít fel arra, hogy a legfrissebb verzióról beszéljek, úgyhogy nem tudok el most itt választ adni. Lehet, hogy majd dolgoznom kell ezen, hogy ledolgozzam a tudás hiányomat a e tekintetben, és akkor tudok meg választ adni. Eh, Madame asszony. Please. Merci beaucoup, euh, monsieur le professeur. Köszönöm szépen, Guido professzor úr. Nagyon örülök annak, hogy folytathatjuk az együttműködést az EMA-nál. Szeretnék egy olyan kérdést felvetni, ami eddig nem került elő. A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésen kívüli felhasználása. Ez egyre inkább terjedőben van. Rosszokból, leginkább költségvetési okokból, és gyakran alternatívákról beszélnek, amit az ügynökség engedélyez. Erre a legutóbbi példa egy francia engedélyezés egy rák elleni terméknek egy más patológiára, ami a korból adódó sejtöregedés elleni használat. Ezzel megkérdőjelezzük az európai gyógyszerre vonatkozó kereteket, és ez kockázat a betegek számára. Az ügynökségnek iránymutatást kell adni arra vonatkozóan, hogy az engedélyezésen kívüli felhasználatot hogyan lehet alkalmazni. Szeretném, hogy ezzel önök hogyan állnak, és mikorra várható az ilyen jellegű iránymutatás az ügynökség részéről. Köszönöm szépen a kérdést. Folyamatosan küzdünk ezzel a problémával, amelyet ön is említett, hiszen gyakorlatilag nincs olyan gyógyszer, nincs olyan gyógyszer, amelynek eh, az ilyetén való használata nem fordulna elő. Az új farmakovigilanciai szabályozással remélhetőleg sikerül feltárni azt, hogy ez a fajta gyógyszerhasználat mennyire veszélyes, mennyire lehet hasznos adott esetben, illetve hogy mennyire tudjuk kezelni ezt a problémát. Teljesen szabályozási szemszögből nézve persze, az a tény, hogy a gyógyszeripari terméket az eredeti rendeltetésétől eltérően használnak, veszélyes lehet, és veszélybe sodorhatja a szabályozás egész rendszerét. Másrésztről tisztában vagyunk azzal, hogy azért az adatok és bizonyos tudományos bizonyítékok néha alátámaszhatják az eredeti rendeltetéstől eltérő használatot. Próbáljuk valamilyen módon feltárni azt, hogy ez mikor le- lehetséges, mikor hasznos, mikor nem hasznos. Az ügynökség számára azonban nem egyszerű ezeket az adatokat begyűjteni, ugyanis ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik szigorúan. Amikor ezt a kérdést feszegetjük, akkor a szuverenitás kérdését is feszegetjük nyilván, és a különböző tagállamok nem igazán szeretik, amikor mi itt ezen a területen vizsgálódunk. Úgyhogy lehet, hogy ezzel csalódást okozok, de sajnos nem tudok itt átfogó, nem tudunk itt átfogó képet kialakítani az ilyen jellegű gyógyszerhasználatról. használatról. Lehet, hogy a jövőben lesz majd olyan szabályozás, amely megkönnyíti a helyzetünket. Ebben az esetben készen áll-e arra, hogy bizonyos iránymutatásokat definiáljanak? És a második kérdésem. Az átláthatóságról beszélt a klinikai kísérletekkel kapcsolatban, ami az árva betegségekre vonatkozó gyógyszereket illeti. Hogyan tudja biztosítani azt, hogy anonim módon kapják meg az adatokat azért, hogy az ilyen ritka betegségekben szenvedő kevés beteg ne legyen nyomon követhető, ne találjuk meg őket hiszen a klinikai kísérletekkel kapcsolatban teljes mértékben anonim módon akarja az adatokat felhasználni. Köszönöm szépen, ez egy másik fontos szempont valóban. Az adatokhoz kapcsolódó átláthatóság és a személyes adatok védelme valóban egy nagyon küzdelmes, ingoványos terület a számunkra, és Egyrészt ez is okozza a technikai problémákat, hiszen, ahogyan ön is mondta, ez egy esetleges korlát lehet a számunkra, amelyen nem, amelyet nem kívánunk áthágni. Azzal tehát, hogy bizonyos adatokat nem hozunk nyilvánosságra, bizonyos személyes adatokat is védünk. Úgy gondoljuk, hogy végül majd ez egy technikai problémává alakul át, a technológia fog nekünk megoldást nyújtani arra, hogy hogyan tudjuk a hasznos, tudományos felhasználású, klinikai jellegű adatokat úgy nyilvánosságra hozni, hogy mindeközben megóvjuk a személyes jellegű adatokat. bizonyos adatok nyilvánosságra hozatalát pont azért halogatjuk, odázzuk el folyamatosan, mert erre a kérdésre még nem találtunk megoldást. Egy lehetséges megoldás lehet a páciensek bevonása, hogyha valaki nagyon szeretne részt venni egy klinikai vizsgálatban, akkor esetleg beleegyezhet abba is, hogy az adatait nyilvánosságra hozzuk. A klinikai adatok többség esetében ez egy megoldás lehet, de valószínűleg nem minden esetben megoldás ez. Köszönjük, Kábezon Ruiz asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni önnek a lehetőséget. Nagyon érdekesnek tartom ezt az eszmecserét. A frakcióm jelentéstevőjéhez hasonlóan én is úgy gondolom, hogy igen, aggasztó az innovációval kapcsolatos vita, teljesen világos, hogy az emának fontos szerep jut az újszerű gyógyszerek biztonságának szavatolása terén, de úgy gondolom, hogy a minőség kérdését akkor is eh, elsőrangúként kell kezelni, amikor új gyógyszereket engedélyeztetünk. Fontos kérdés ez akkor is, amikor a tagállamok általi árszabást vizsgáljuk. A kérdés az, hogy mennyibe is kerül valójában a kutatás? Van-e hozzávetőleges adat, számadat arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülnek a kutatások, illetve biztosíthatjuk-e a klinikai vizsgálatok nagyobb átláthatóságát, és hogyan tudjuk úgy definiálni a hozzáadott értéket, hogy a tagállamok számára is lehetővé váljon, hogy kiegyensúlyozott árszabást alkalmazzanak. vannak olyan innovációk és vannak olyan szabadalmak, amelyek bizonyos gyógyszerek további használhatóságát szavatolnák, és mi a helyzet a ritka betegségekkel, hogyan lehetne ösztönzést adni a kutatásnak ezen a téren. Ezzel összefüggésben azt hiszem, jó lenne egy olyan záradékot beépíteni a jogszabályokba, amelyek elősegítik, ösztönzik a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon konkrét kérdéseket hallhattunk. Ami a kutatás költségeit illeti, ez gyakorlatilag a klinikai vizsgálatok költségeivel azonos, ez a legfőbb kiadás, természetesen a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó költségeken túl. A kutatás költségei is a mi, a mi hatáskörünkbe tartoznak, ezért is indítottunk el olyan kezdeményezéseket, mint a Prime, a feltételes engedélyeztetés és hasonlók. Ezzel próbáljuk a költségeket csökkenteni, anélkül, hogy a, költség, hogy a kockázat haszon arányon rontanánk. Nyilvánvalóan a politika részéről is fontos az együttműködést, hiszen az ipari szereplők szeretnék a költség csökkentés minden hasznát kiaknázni, de hogyha mi csökkentjük a költségeket, nyilvánvalóan nem elég, hogyha ebből az ipari szereplők húznak hasznot. Fontos, hogy más, mások hasznára is váljon ez a lépés. Továbbá úgy gondolom, szükség lenne egy mechanizmusra, jelen. Az indikáció kibővíthető. Itt is fontos a hozzáadott érték vizsgálata. Rövid megjegyzés a ritka betegségekkel kapcsolatosan. Úgy gondolom, ez az egyetlen olyan terület, ahol előrelépés történik teljesen egyértelműen, Van egy olyan aggály, szerint megpróbálnák a hatályos jogszabályokat megkerülni azáltal, hogy gyakorlatilag minden betegséget ritka betegségnek titulálnak. Köszönöm. Köszönöm, nem tudom, hogy Kábeszon asszony szeretne kiegészítő kérdést feltenni, röviden. Nem, köszönöm. Azt hiszem, hogy felhasználtam az összes szükséges időt. Köszönöm, Gárdéni asszony. Miss Gardini? Gardini asszony? Yes. You changed the order. <laughs> Megváltoztatta a sorrendet, ezért lepődtem meg. De nem baj. Röviden szeretnék csak egy kérdést feltenni, sok minden elhangzott már azért fontosnak tartom megemlíteni a következőket is. Ami a hamisított gyógyszereket illeti, ugye az emának és a nemzeti hatóságoknak vannak ellenőrző szervei. Ezek elégségesek-e ahhoz, hogy folyamatosan nyomon kövessük a gyógyszerek minőségét? Nem tudná az EMA olyan új központokat nyitni, amelyekkel még tovább javítható lenne a gyógyszerek ellenőrzése. Beszéltünk különböző haladó jellegű, korszerű terápiákról is, terápiás lehetőségekről. Az emának van egy testülete, a Committee for Advanced Therapies, amely foglalkozik ezzel a területtel. A kérdésem az, hogy hány új terméket engedélyeznek évente. Az a benyomásom, hogy ezek száma igen alacsony, és az emának egyébként igen nagy költségekkel kell számolnia e grémium működtetése kapcsán, ugye Londonból érkeznek különböző szakértők, és így tovább. Nem lehetne a tudományos bizottság és ezen általam említett bizottság között javítani az együttműködést. Lehet, hogy ezzel meg lehetne spórolni a költségek egy részét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami a hamisított gyógyszereket illeti, két szintről beszélhetünk. Az egyik szint nyilvánvalóan az EMA hatáskörébe tartozik. A GCP és GMP szinten vizsgálódhatunk. Ez egy olyan lépés, amelyet meg tudunk tenni, és ezt meg is tesszük. Sőt, adott esetben még tovább mehetünk. Európán belüli kapacitás építéshez azonban további erőforrásokra lenne szükség. Európában létrehoztunk már egy képzési központot az ellenőrök képzésére, ez mindenképpen hozzájárul majd a kapacitásaink növeléséhez, és az ellenőrök számát növelni kívánó tagállamok számára ez mindenképpen segítség. A második szint a szabályok betartatásának szintje. A helyi önkormányzatok rendőrségére esik ez a feladat. Vannak olyan tagállamok, ahol ez a lépés nagyon hatékony, nagyon hatékonyan történik az ellenőrzés. Van, ahol a nagykereskedők szintjén, van, ahol a gyógyszertárak szintjén ellenőriznek, és van, ahol a fogyasztók szintjén. Illetve úgy gondolom, hogy Európában a szabályok betartatása nem elégséges. Ahogyan mondtam, vannak olyan tagállamok, hogy nagyon, nagyon jól működik a szabályok betartatása, és van, ahol kevésbé. Ami a haladó terápiákat illeti, tíz év alatt öt anyagot sikerült engedélyeztetni. Lehet, hogy ez kevésnek tűnik, ugyanakkor azonban ez a terület rendkívül fontos. A hatékonysággal kapcsolatosan osztom az ön aggájait, de hát végül is egyetlen egy grémium, egyetlen egy bizottság nem okoz akkora nagy költségeket, főleg akkor nem, hogyha ezeket a költségeket befektetésnek tekintjük. Első ízben most dupláztuk meg egyébként a tudományos tanácsadóink számát a haladó terápiák kapcsán, ugyanis fel kell gyorsítanunk a folyamatokat. És még egy utolsó mondat, talán zárásképpen. Talán érdemes lenne az ön által említett két bizottságot, grémiumot in integrálni valamilyen módon egymással, szorosabban összefonni a munkájukat, de nem kellene ezeket egybeolvasztani. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy Gárdéni asszonynak van-e kiegészítő kérdése, nincs, köszönöm. Childers asszony. Good morning. Jó napot, Rázi úr kérdéseim. A klinikai kutatás kor és nem vonatkozásában tájékozódnak. A geriatrikus gyógyszerekre vonatkozó tanulmány imán szerint azt kéri, hogy az idősek által használt gyógyszerek jó minőségűek legyenek, és az idős populációban próbálják ki ezeket az engedélyzés előtt vajon növelték-e idősek részvételét az új gyógyszerek klinikai kipróbálásában? Vajon ez segítené-e egy gyógyszerek értékelését, az idősebb betegekre való rászabását? Hiszen más és más gyógyszerek másképpen hatotnak az időskorúakra, az időskorúak tehát részt vesznek-e a tesztelésben. Hasonlóképpen a klinikai tesztekben a nemek közötti egyenlőtlenség súlyos probléma. Ez nem csak az emberek, az az állatkísérletekre is érvényes, főleg hímállatokat használnak. Nincs tehát az adatbázisban megfelelően nemileg kiegyensúlyozott ö, ö, adat. Vajon megfelelő tudás van-e arról, hogy milyen kihatásai vannak annak, hogy ö, nem kiegyensúlyozott a nemek közötti tesztelés? Azt hiszem, egyik fő aggája, agájunk az adat elemzés során, adat értékelés során, Figyelembe kell vegyük ezt. A, az idős kutatás a geriatrika területén nagyon sok még a tennivaló. Az idősek betegek aránya egyre nagyobb, és ezt az irányba testület meg is követeli. Értekezetben javult a helyzet. Ami hiányzik viszont, és ami még inkább aggaszt, az az, hogy jelenleg nincs olyan tudományág, amely a, a, az idősödés fő problémájába foglalkozik. Tehát nem itt a, nem az anyagcsere, vagy a dóz, dózis, vagy, hanem hogy milyen hatásai vannak azoknak a gyógyszereknek, amelyeket idősek szednek. Nincs igazi tudományos tudásbázis arról, hogy a gyógyszer kihatása egy több gyógyszeres konfigurációban pontosan milyen. Ez az igazi kihívás, a gyógyszerek egymással párhuzamos szedése milyen hatásokat okoz. Ezzel foglalkozunk, de nyilván másképp kell a gyógyszert megtervezni ilyen adatok fényében. Hasonló helyzet a nemek közötti arányokat illetően. Van némi remény, ahogy hogy vannak, hogy mérjük az implikációkat, hiszen a nem meg szerint egészen más válasz születhet ugyanazon gyógyszerre, a hormona, hormon és, hormonális és a menyakcsere különbségé miatt a, a nemek között, és akár a kor előrohatával ez még fontosabb, még nagyobb súlyú lehet ez a különbség. A megoldás része az lehet, hogy a, a, a személyre szabolt gyógyszer a módszertana a biomarket kvalifikációval együtt lehet, hogy választad majd erre a problémára, tehát a, a, az idősek alcsoportjára, illetve a nemek közötti kiegyenlített hatásmechanizmus vizsgálatára. Köszönöm, reméljük öt év múlva Annél többet mondhatunk, hogy van erre remény, de hát kezdetnek ez is valami, mert emberek élete függhet ettől, meg az ember életek minősége, és az időseké nagyban függ e kutatások eredményétől. És hogy az emberek egyre tovább élnek, fontos, hogy, hogy azon hogy egyre több betegséget kezeljünk, és kutatni kell a dolog ezen vetületét is és a helyzet nyilván nem fog változni. Hasonlóképpen túl sok nő hal meg ö, szívbetegségben, amely orvosolható volna, ha figyelemmel lennénk erre. Igen, optimista vagyok. Öt év múlva biztosan lesz némi eredmény. A nemek ügyében valóban jobban koncentrálunk például a terhesség alatti gyógyszerek. Sok esetben túl kevés gyógyszert adunk a terhesnek, amit adhatnánk, és túl sokat abból, amit nem adhatnánk. Mert sem a beteg nem ismeri jól, sem az orvos a tudományos eredményeket, amelyek rendelkezésre állnak már. Tehát ez egy al válasz lehet, és reméljük a következő évben, vagy már az előtt is javul, javítani tudunk. Köszönöm. Következő kérdés. Pilar Ajúzó asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Rázi úr önnek is, üdvözlöm. Több alkalommal utalt a farmakovigilancia fontosságára. Ez izgat ez a kérdés, árnyék előadó voltam a farmakovigiliai jogszabály módosítása során. Ezzel kapcsolatban én úgy látom, hogy az EMA gyorsítani akarja bizonyos gyógyszerek engedélyeztetését, az ilyen adaptív ö, nyomvonal bekapcsolásával. Ez hely, helytálló megállapítás? Egyrészt ezt kérdem öntől, így van-e? Mert ez bizonyos ö, bizonytalanságokhoz vezethet a gyógyszerek biztonságását, Illetve a fast track gyorsult eljárásban engedélyezik őket, és a farmakovigilanciai tevékenységeket a tagállamokban kell elvégezni. Az EMA hogyan tervezi megerősíteni a tagállamokban folyó farmakovillai tevékenységet, hogyan erősíti a tagállamokat ebben? Köszönöm. Az egyik legfontosabb válasz, amit most adhatok, örömmel mondom el tehát. egy adaptív módszertan, vagy, vagy nyomvonal, ez egy pilot ö, folyamat jelenleg, de lehet, hogy gyorsíthatja majd, ha bevezetésre kerül a bizonyos innovációk megjelenését. Úgy látjuk, hogy ha gyorsabban haladunk, sokan úgy látják, hogy ha gyorsul a folyamat, akkor a nő a kockázat és a bizonytalanság. Szerintünk nem így van, mert egy bizonyos indikációt vizsgálunk egy szűk populációban, és a hagyományos megközelítéssel szemben ha sikerrel járunk ebben, akkor a nem ellenmondásos, de még nem kielégített gyógyszerigényeket tudjuk kielégíteni, tehát egy szűkebb körben, de jobban fókuszálva haladhat ez a folyamat. A kérdés második felére válaszolva szélesebb és jobb farmakovigilanciai tevékenység van szükség a tagállamok körében, ám most ez egy nagyon fontos eszköz a farmakovigilancia, a kötelező engedélyezés utáni biztonsági és hatásossági tanulmányok elvégzése tehát a klinikai tanulmány által nem megválaszolt kérdésekre, mert nem mindig marad kérdés, amit nem válaszol meg ex ante a, tan, a, a, a klinikai vizsgálat. Ez, ezek ismeretében, ezekre válaszolva tudjuk a bizonytalanságot utólagosan csökkenteni. És így tudjuk a monitoring eljárás erősítésével konkrét kérdésekre megválaszolva a farmakovigilencia eszközt leginkább alkalmazni. Muchas gracias por su respuesta. Eh, ¿Usted entonces cree... Köszönöm szépen. Tehát a most rendelkezésre eszközökkel és forrásokkal az ügy, tagállami ügynökségek és hivatalok képesek elfogadni az engedélyezből rájuk eh, származó plusz feladatokat? Nem. Azt gondolom, egyrészt abszolút elégségesek ezek az eszközök, de nem aknázák, ki ezeket teljes mértékben. Tehát okosan kell megtervezni a teljes potenciált ennek az eszköznek, jelenleg ez nem áll fenn. Nagyon több stakeholdert kell bevonni a beleegyezésükkel ebbe a, ebbe a folyamatba, jelenleg ez nem történik meg. Ez a pilot tanulmány, ami folyik, ígéretes, de eddig tehát a három stakeholder csoportot kell meggyőzni, a betegeket, az egészségügyi szakembereket, a szabályozókat és a, a gyógyszerkutatást. Ez nagy kihívás. Thank you very much for these uh, last... Uh, Köszönöm szépen az utolsó válaszokat. Most pedig a következő 5 percet felhasználhatja arra, hogy záró nyilatkozatában kicsit előre jelezze nekünk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a két képviselőknek is a rendkívül célzott és szenvedélyes kérdéseket. Nagyon jól tudom, hogy csak részint válaszoltam meg a kérdéseiket. Nagy érdeklődéssel várom már most, hogy a jövőben még folytathassuk ezt az eszmecserét, hogy pontosabban tudjak válaszolni, és részletesebben. És a következő öt évben nagy érdeklődéssel várom azt, hogy ne csak választathassak a kérdésekre, hanem megoldást is találhassunk a problémákra. Jól tudom, hogy nagyon komoly kihívások várnak ránk. De most először négy év után az az érzésem, hogy nagyobb az összhang az intézmények között. Már most más jellegű a párbeszéd a bizottság és közöttünk. Minnyáján tudjuk, hogy mi a tét, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is nagy örömmel fogom folytatni a konstruktív párbeszédet a parlament képviselőivel. Mindig is nagyon támogató, vagy konstruktívan, provokatív, vagy tanácsadói jellegű volt a párbeszéd a parlamenttel. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much for your... Elnök, köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, és köszönöm azt is, hogy ennyire részletesen válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm tehát, hogy eljött, és most szeretném bejelenteni, hogy ma délután fogunk dönteni. Pontosabban még ma délelőtt, az ülés vége után a koordinátorok ülésén, és utána tovább küldjük a válaszunkat a parlament elnökének a szokásos eljárás folyamatain belül. Most kicsit még van időnk, mielőtt a következő napirendre térnénk. A következő napirend eszmecsere az EKA igazgatójával. Nos, meg kell várnunk, hogy eljöjjön, megérkezzen ide a kapcsolattartó személy 20 perc múlva. Éppen ezért kérem, hogy mindenki akkor most kávézon egyet, vagy minden esetre fél tizenkettőig most felfüggesztjük az ülést. Akkor találkozunk. nincs is semmi. bőr alapú művőrék, de jó ég. Én hiába nyomom, semmi nem történik. Nyomom, bőr alapú művőr jobb oldalt, semmi. Kör alapú művőrész, az úgy van. jobb mondja maga. Hát Józsinak való, hogy nem székes, illetve a sávon.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 Köszönöm. Erre megszületése van, hogy a tagállamok nem volt. akkor lehet, hogy olyan maga, de ő magában valaki, azért nem kell hogy nincs hogy ilyen kutatató, meg talán dokumentumos gyűlölő bizottságok dokumentumok eltalálnak nincs. A másik az, hogy ezek az

Dear colleagues, now... Kedves kollégák, ha Julie is készen áll, akkor neki láthatunk a munkának. Az eszmecsere következik Tanszát úrral, aki az ECA, az Európai Vegyi Anyagügynökség ügyvezet, ügyvezető igazgatója. Meg is adom azonnal Dánszett úrnak a szót, hogy mutassa be a gyógyszerügynökség tevékenységét, és utána megkapják a képviselők a szót, meg is adom azonnal Dánszett úrnak a szót, tehát, hogy tartsa meg bevezetőjét, és utána következik az eszmecsere parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen tisztelt elnök úr, tisztelt alelnökök, tisztelt szakbizottsági tagok. To have this annual exchange. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy részt vehetek önökkel ezen az eszmecserén. Az elkövetkezendő 10 perc alatt három célt szeretnék elérni. Először is szeretnék egy átfogó képet felvázolni. Szeretném elmondani, hogy mennyiben történt előre lépés a toxikus anyagoktól mentes környezet kialakításában, utána majd a REACH irányelvről szeretnék beszélni, annak a, az eredményeiről, és végül majd bemutatnám röviden azt is, hogy ennek a jogszabálynak a végrehajtásában hol tartunk. 2002-ben Johannesburgban az ENSZ tagállamai összegyűltek a fenntartható fejlődéssel foglalkozó csúcs találkozón, azt a vállalást tették, hogy 2020-ig olyan módon kívánja az emberiség előállítani a vegyi anyagokat, hogy ezáltal ne okozzon kárt a környezetben és az, emberek, az emberi egészségben. Mi Európában nagyon nagy előrelépést tettünk e cél felé. A REACH szabályozás képezi ennek az alapját Európában. Természetesen a vegyi anyagok előállítása és használata az ipari szereplők felelőssége elsősorban, a REACH szabályozás azonban megadja az eszközöket mindehhez. A REACH révén a cégeknek regisztrálniuk kell a vegyi anyagokat nálunk, és le kell írniuk az emberi lényekre és a környezetre gyakorolt hatásait ezeknek a vegyi anyagoknak. A tagállamok és az Európai Bizottság ezáltal kívánja az emberekre és környezetre gyakorolt legnagyobb kockázatokat kizárni. Milyen előrelépés történt a globális célkitűzés elérése irányába? 163 nagy kockázatú anyag szerepel a listákon jelenleg. Vannak olyan anyagok, amelyeket előzőleg engedélyeztetni kell, mielőtt használatba vehetőek. A bizottság eddig 10 engedélyt adok ki, és 60 további kérelmet nyújtottak be az EK-hoz. Ezek az engedélyek lehetővé teszik, vagy ez az e- engedélyezési eljárás lehetővé teszi a cégek számára, hogy alternatívákat keressenek a nagyon veszélyes vegyi anyagok számára, és ezáltal biztonságot teremtünk a fogyasztók és a piac számára is. A jó hír az, hogy so, jóval kevesebb kérelmet nyújtottak be, mint amire számítottunk. Az engedélyezési lista listán szereplő vegyi anyagok fele esetében nem is nyújtottak be ilyen kérelmet. Más részről az engedélyezett használat általában a az előállítási eljárásokra vonatkozik, és nem a késztermékekre. Ez azért jó hír, mert a fogyasztók nincsenek kitéve a veszélyes vegyi anyagoknak. Mondanék egy példát, a vízcsapokon található bevonat egy olyan vegyi anyagból származhat, a króm trioxidból, amely szerepel a listán, ugyanakkor ez a, az anyag, egy engedélyezett anyag is nem jelent veszélyt a fogyasztók számára. Nyilvánvalóan azok számára, akik azonban ezt a bevonatot elhelyezik a vízcsapokon, azok számára ez az anyag veszélyt jelenthet, és ebben az esetben azt látjuk, hogy sokkal jobb a kockázatkezelés a Rícsben foglalt eljárásnak köszönhetően. A Rícsben, Rícsben foglalt azon cél tehát, hogy a legkockázatosabb anyagokat kivonjuk a forgalomból, ez irányba jól haladunk, és mindannyian hozzájárulunk ezzel a globális célkütűzés eléréseihez. És nevezetesen, hogy egy ö, toxinmentes környezetben éljünk. A rics tehát nagyon jól működik, és igenis vannak eredményei, igenis van hatása, kézzelfogható hatása. Ugyanakkor azonban nem lehetünk elégedettek az eddigi eredményekkel. A legveszélyesebb anyagokat sok esetben még mindig nem sikerül elég gyorsan kivenni a forgalomból. A jövő év elején felmérjük majd, hogy a 2020-as célkitűzéshez képest hol tartunk. Az Európai Bizottság és a tagállamokkal együtt egy ülést szervezünk e célból, és meg fogjuk vizsgálni, melyek azok a területek, ahol az eddigiekhez képest változtatni kell, hogy gyorsabban haladjunk előre. A RÉCS végrehajtásának öt éves áttekintése is következik, a 2017-es bizottsági felülvizsgálatnak ez majd az alapját képezi. Együttesen kívánunk azon dolgozni, hogy a RÉCS jobban működni, működjön, ennek a konferenciának az eredményét meg fogom ezt osztani önökkel. Szeretném ehelyütt elmondani azt, hogy nagyon Hálás az ECA azért, hogy az évek során támogatást kapott ettől a szakbizottságtól és Judy Görlingtől különösen, aki a velünk való kapcsolattartásért felel a parlamentben. A REACH egy csapatmunka eredménye, és azt hiszem sikerült együtt dolgozunk azon, hogy valóban sikeres legyen ez az eszköz. Az Európai Bizottság, az Önök Szakbizottsága, az akkreditált szervezetek érintett szervezetek, az összes érdekelt kör és a több ezer cég, amely immáron betartja a REACH szabályait. A REACH, mint ahogyan mondtam, hatalmas változást hozott, a bizonyítás terhének megfordítása a vegyi anyagok biztonsága tekintetében, a cégek kötelezettségének megfogalmazása az adat továbbítására, és létrejött egy nagy online adatbázis is a vegyi anyagokra vonatkozólag Európában, csak hogy néhányat említsek, mindezen elemek eredményeket mutatnak, de ma én kiemelten az online adatbázisról szeretnék beszélni, szeretnék valamit mutatni önöknek, ez egy képeslap. Mielőtt elhagyják a termet, vigyenek el magukkal egyet, a terem hátuljában megtalálhatják ezeket a képeslapokat. Ez a képeslap előrevetíti azt, hogy remélhetőleg milyen módon lehet majd használni a jövőben a REACH szabályozást. Ezen a, ezen a képeslapon ugye 120 ezer regisztrált vegyi anyaggal kapcsolatos adatok találhatóak, ez a, ezek az adatok elérhetőek online. Sok esetben tudományos tanulmányok készültek az egyes vegyi anyagok emberre és környezetre gyakorolt hatásáról. Ez az adatbázis a legnagyobb adatbázis a világon, és napról napra egyre tovább fejlődik, és nagyobb, egyre bővül. Az akadémikusok, tudósok, cégek számára felbecsülhetetlen értékkel bír, és használják ezt az adatbázist olyanok is, akik érdeklődnek a vegyi anyagok és az általuk gyakorolt hatás iránt. Azonban csak azok tudják igazán hasznosítani a benne foglalt adatokat, akik megalapozott szaktudással rendelkeznek, a mindennapi felhasználó, felhasználó számára nem igazán hasznosak ezek az adatok. Mi három szintbe szeretnénk besorolni ezen túl az adatokat, komplexitásuk alapján, ezáltal hozzáférhetőbbé szeretnénk tenni az adatbázist. Az első szint, ez az infocard szint, ezt is hát láthatják ezen a képeslapon. Ez tartalmazza, ez a szint az alapvető információkat. Ezek az információk a mindennapi polgárok, fogyasztók számára is hasznosak lehetnek. A második szint már bonyolultabb adatokat is tartalmaz, és a legmagasabb harmadik szinten a tudósok számára hasznos információkat találjuk. Miért? Hívom fel az önök figyelmét arra, hogy hogyan kívánjuk forradalmasítani ezt az adatbázist. Azért, mert hogyha hozzáférhetőbbé tesszük az adatokat, akkor gyakorlatilag ezzel a REACH legfőbb eredményét tesszük hozzáférhetővé, ezek maguk az adatok. A RIS révén ugyanis sikerült az ipari szereplők és a tudomány világából is összegyűjteni ezeket a jelentős adatokat, és szeretnénk, hogyha mindenki profitálhatna ebből. A tudományos kutatás, az ipari innováció, a munkavállalók biztonsága és egészsége, a fogyasztóvédelem és a biztonságos vegyi használat, ezek mind-mind olyan területek, ahol az adatok szerepet játszhatnak. A cégek például felhasználhatják az adatokat annak érdekében is, hogy más egészségügyi és környezetvédelmi kötelezettségeiknek elevet tegyenek, és lehetővé teszi a gyártók számára, hogy biztonságosabb vegyi anyagokat állítsanak elő, és a fogyasztók pedig megalapozott módon tudnak dönteni arról, hogy milyen termékeket vásárolnak. Ezáltal lehetővé válik az is, hogy um, előbbre jussanak azok a cégek, amelyek hajlandóak innovatív módon környezetbarátabb és kevésbé mérgező termékeket és anyagokat előállítani. Felmerül a kérdés, hogy a RICS számára létrehozott kockázatelemzéseket is fel lehet-e használni, a különböző jogalkotási munkában például. A talajminőség, levegőminőség és más területeken felhasználható a RICS által generált információ annak érdekében, hogy ennek megfelelő szabályozás jöjjön létre. Mind az ipari szereplők, mind a különböző hatóságok számára is hasznos lenne egy ilyen lépés. Végezetül pedig megígértem önöknek, hogy adok egy áttekintést arról, hogy hol is tartunk. Nyilvánvalóan ennek a vázlatos volt azt jelenti, hogy csak néhány elemet tudok kiemelni. Ide tartozik a legveszélyesebb anyagokhoz fűződő kockázat menedzselése, a kis vállalkozások támogatása, az állatokon való tesztelés minimalizálása és a biocid anyagokkal kapcsolatos előrelépés. Először is azzal összhangúan, amit mondtam a 2020-as célokról, kiemelten kell foglalkoznunk azokkal az anyagokkal, vegyi anyagokkal, amelyek a potenciálisan a legnagyobb hatást gyakorolhatják a környezetre és az emberi egészségre. a tagállamokkal együtt döntjük el azt, hogy melyek a legfőbb kockázatmenedzsment lépések, amelyeket meg kell tennünk. Ahogyan tudják, az adatok minősége, a beáramló adatok minősége aggályosnak mutatkozott a múltban, de azóta javult az adatminőség, és robusztusabbá vált a döntéshozatalunk, és az endokrin disruptorok és a nanoanyagok továbbra is aggodalmat okoznak. Évről évre eljövök ide, és elmondom, hogy ezek a problémás területek, tudom, hogy önök is foglalkoznak ezekkel, de ma azt hiszem nem kell ezekről külön beszélnünk. Továbbra is elemezzük a dossziékat, amelyek a nanoanyagok használatára és termelésére vonatkoznak. a, ahol a biztonság érdekében további információkra van szükség, ott azokat kikérjük. Sok esetben a több információ kikérésére vonatkozó döntéseket továbbítottuk az érintett cégekhez. Igen, magas azon fellebezések aránya, amelyek a nanoanyagokhoz kapcsolódnak, sok esetben tehát a cégek fellebeznek, és ez azt jelenti, hogy nem kötelesek információt szolgáltatni felénk a nanoanyagok elállításáról, ez viszont azt jelenti, hogy a nanoanyagokról egyre kevesebb az adatunk, illetve nincs elégséges adatunk a jövőbeni döntéshozatalhoz. Sőt, vannak olyan cégek, amelyek megkérdőjelezik, hogy a REACH hatája alá tartoznak egyáltalán a nanoanyagok. Ezért remélem, hogy jövőre az Európai Bizottság felülvizsgálja a rics függelékeit, és ezáltal tisztázhatóak a jogbizonytalanságok. Az endokrin diszruptorok esetében hasonló a helyzet. Mi az egészségügyi világszervezet definícióját használjuk e, ezen anyagokra vonatkozóan, de nyilvánvalóan hasznos lenne, hogyha lenne egy EU-szint, EU-s szintű fogalom meghatározás is. Másodszorban a KKV-kra térnék ki. Tudjuk, hogy a REACH nagy terheket róhat a KKV-kra, és aránytalanul nagy terheket róhat rájuk a nagyokhoz viszonyítva. A 2018-as regisztrációs határidő jóval több kisvállalkozást érint, mint, az, mint az a 3000 körülbelül, amelyek már regisztrálták magukat eddig sikeresen. Ezért nagyon és konkrét lépéseket kívánunk tenni a rájuk háruló terhek csökkentésére. Felhasználó barátabb IT eszközök tartoznak ide, valamint a többnyelvű, többnyelven hozzáférhető dokumentumok a weboldalunkon. Ezáltal próbáljuk támogatni őket, abban, hogy eleget, a lehető legegyszerűbb módon tudjanak eleget tenni a kötelezettségeiknek. Jelen pillanatban 50 kollégám 40 eh, kisvállalkozást látogat meg 13 országban azért, hogy láthassák közvetlenül, milyen kihívásokkal is szembesülnek a KKV-k. Szeretnénk megérteni, hogyan tudjuk a KKV-kat a legjobban támogatni. Harmadsorban minimalizálni kell az élő állatokon végzett kísérleteket. Azt, látja, azt látjuk, hogy a vállalkozások egyre gyakrabban nyúlnak alternatív módszerekhez, ezt nagyon üdvözöljük. Az európai érdekelt körök és az ombudsman is többet tesz annak érdekében, hogy már a tesztelési folyamat elején az alternatívákat részesítsék előnyben a különböző a vállalatok, és jövőre is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vállalkozások a alternatíva, alternatívákkal éljenek elsősorban, és az OECD-vel együtt létrehozott számítógépes alapú módszertant is népszerűsíteni szeretnénk. Emellett azon is dolgozunk, hogy minél előbb elfogadásra kerüljenek az új alternatív tesztmódszerek. Végezetül, tavaly hangot adtam a, az aggályomnak a biocidekkel kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy tavaly beszámoltam a problémákról, most mégis előrelépés történik. Körülbelül 500 cég szerepel azon a listán, amely azon cégeket tartalmaz, akik, amelyek biocidanyagokat állíthatnak elő, és 11 kérem, kérelem futott be hozzánk az EU-s forgalomba hozatalra vonatkozóan. Köszönöm szépen az Európai Bizottság támogatását a jelenlegi helyzetben. Előfordulhat ugyanis, hogy 2016-ban több kérelem érkezik be, mint amennyire számítottunk, viszont a humán erőforrásaink csökkennek. Szeretném kérni az önök támogatását abban, hogy elegendő szakértőt tudjunk biztosítani arra, hogy a különböző cégektől beérkező kérelmeket el tudjuk bírálni. Fontos, hogy az ipari szereplők továbbra is bízzanak az új rendszerben, ami a biocideket illeti, illetve az EU-s engedélyezést. Elnök úr, tisztelt alelnökök, tisztelt szakbizottsági tagok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy eljöhettem ide, és megoszthattam önökkel a nézeteimet. Remélem, hogy elgondolkodtató és értékes információkat tudtam megosztani önökkel. Nagyon örülnék annak, hogyha ha önök is hasznosnak tartják, többször is ellátogathatnék ide. De hogyha szeretnének megkeresni telefonon, e-mailben, ezt is természetesen megtehetik, szívesen állok a rendelkezésükre, és várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Thank you. Köszönöm szépen. Mint tudják, együttműködtünk ezek a alapítási tervének megírásakor, és a költségvetési eljárásban a Költségvetési Bizottságoktól azt kértük, hogy támogassa erőteljesen az ön ügynökségének működését, mert igen komoly igényt elégít ki, és külön munkahelyekre, álláshelyekre van szükség ahhoz, hogy a plusz feladatokat el tudják látni. Kezdjük most a vitát. megadom a kapcsolattartónak, Béring a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Dancet úr előadását. Előadásában nagyon sok mindent hallottam, olyanokat is, amire kérdeztem volna. Ám maradt azért egy-két dolog, amire kérdeznék. Az első, a 2014-es régi ügy, a határidő, és az, hogy a, a downstream felhasználók ismeretei erről. Mikor legutoljára beszélgetünk erről, akkor tudtam, hogy ön is tudja, hogy a, a folyamatban le, lejjebb levő használók, különösen a kisvállalatok igényei mik, és a 2018-as határidővel kapcsolatos kötelezettségvállalások milyenek. A választok közöttemben érzékelem, hogy úgy érzik, hogy későn tudatosult ez. Tudom, hogy önt is aggasztotta ez, az, hogyan lehet az üzenetet eljuttatni, különösen a kisvállalatokhoz, azt, hogy onnantól kezdve kötelezettség terheli őket. Az ekkor révén hogyan lehet az üzenetet ezekhez a címzettekhez? Mert nem akarjuk megbüntetni őket azért, hogy mert nem csinálják, sőt, szeretnénk, hogyha maguk vállalnák ezt. Másodszorban az SVHS-ek ügyében a múlt havi bírósági döntést az összetevők tárgyában, és ennek milyen kihatása lesz az önök munkaterhelésére, hiszen nyilvánvalóan vált, hogy az importált termékek esetében egyes összetevőket százalékos arányban kell vizsgálniuk a késztermék összességében. Ez meglehetős változást hozhat a működésében, és mint mondottam, a munkaterhükben. Nem tudom, hogy ezt kommentálná -e. Aztán lenne néhány általánosabb kérdésem, és a TTIP körül fél körüljárva, jól tudja, hogy a szakbizottságokon átnyúló határral tárgyaltuk a TTIP-et, és az egyik nagy hatású kérdés a szabályozási harmonizáció tekintetében a vegyi anyagokra vonatkozóan, amikor Washingtonban járt a szakbizottságunk, láthattuk, nagy különbségek vannak. Nem mindig Európa csinálja jobban, de mindenképp másképp csináljuk, mint az amerikaiak kommentálná-e azt, hogy milyen szintű konzultációt irányoznak elő az EU tárgyalási csapatában önnel és az ügynökségével, mert önök az őrzői végső soron a vegyi anyagok REACH és Bioscience által való szabályozás szintjének, vagy a szabályozási harmonizáció tárgyalásai a ttp en belül hogyan haladnak és mennyiben őrzik meg ezt. Köszönöm. Nem tudom, van a más képviselő részéről kérdés? Grosztett asszony. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ügyvezető igazgató úrnak is ezt az eszmecserét. Meghallgattam az ön előadását, és az ön által végzett munka, még akkor is, hogyha nagyon sok kérdésünk van még a nanorészecskékre is, az endokrin disruptorokra vonatkozóan, mégis köszönet azért, amit eddig elmondott. Ami a 2018-as határidőt illeti, erről beszéltünk, a kis volumen egy 10 tonnás regisztrációkkal kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos változás a KKV-kre vonatkozóan. Még visszatérnék egy kérdésre, az illóolajok gyártóival kapcsolatban közülük nagyon sokan vannak az én választókerületemben. Nagyon sokáig elutasították azt, hogy a levendula vegyi anyagnak számíthat. És hát hál' Istennek a párbeszédnek köszönhetően megértették, hogy szükséges az, hogy ők is betartsák ezen európai szabályozásokat. Köszönetet mondanék önnek azért, mert az elmúlt másfél évben az érintett ipari ágazat és a mezőgazdaság képviselői nagyon gyümölcsöző párbeszédet folytattak az Európai Bizottsággal, és mindenek előtt az EK-val, és ezért komoly előrelépéseket láthattunk. A különböző érintett felek elmondták nekem, hogy üdvözlik az önök ügynökségének a fellépését ezzel kapcsolatban. És ön is figyelmesen meghallgatta az érintett feleket, és javaslatokkal élt azért, hogy átfogó keretet lehessen kialakítani egy olyan gazdasági ágazatban, amelyben hasznos, de az érintett felek számára rendkívül összetett szabályozásokat vezetett be. Köszönöm tehát, hogy így sikerült előrelépniük. Szeretném tudni, hogy ma megerősítheti azt nekünk, hogy ezen munkáknak megfelelő eredménye lesz-e, és hogy ezen szabályozásoknak más ágazatokra lesz-e kihatása európai szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen, Grosztát asszony, és köszönöm a elemi olajokra kapcsolatos kérdését, és ebben nekem is fontos ügyem tekintettel arra, hogy az én választókörzetemben nagyon sok olajtermelő működik, és engem is érdekel a válasz. Most pedig Mellér asszony a következő kérdező. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az ön előadását is, igazgató úr, mely betekintést nyújtott az ügynökség működésébe. Én egy éve koptatom a parlament pacsorait, és ebből adódik talán kérdésem, és a munkamódszert szeretném átlátni. Tehát a napi munka hogyan folyik? Kutatókkal, tudósokkal együtt működve, a, ahogy az EFSA-t is megvizsgálhattuk, azt, hogy jött létre, milyen tudományos vita előzte meg. Ezzel kapcsolatban szeretném jobban megérteni az önök szervezetének a működést, hogyan jutnak az eredményeikre, hogyan változnak a munkamódszerek a tudósokkal, a tagállami tudós társadalommal, hogyan működnek együtt, hogyan képzeljem el a voltak munka munkagyakorlatát. Thank you very much. Köszönöm. Balcó úr, a szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeptember 1-től a bioci termékeket forgalmazó vállalkozásoknak vagy rendelkezés kell a gyűjtött adatokra szóló hozzáférési felhatalmazással, vagy olyan vállalatoktól kell beszerezniük ezt az anyagot, amely teljesítette ezt a kötelezettséget. A jód esetében a felülvizsgálati program keretében a jódra vonatkozó dossziét az IRG Task Force nevű konzorcium nyújtotta be, nyilván vállalványnak a költségeit is. Azok a gyártók, akik ebből a konzorciumból kimaradtak, nyilvánvalóan úgy jutnak hozzá a szükséges adatokat tartalmazó jod dossziéhoz, ha megvásárolják ettől az IRG csoporttól. Azonban ez a csoport önkényesen határozhatja meg a feltételeket és az árat is, és így figyelmen kívül hagyja a kisvállalkozások piaci részesedését, meg teherbíró képességét. Ez torzítja a gazdasági versenyt, tehát az a kérdés tehető föl, hogy miért nem lehet egy olyan fertőtlenítő hatással bíró aktív anyag esetében, mint a jód, amelyet nem gyártanak az EU-ban, a dosszié összeállításának költségeit az EU biztosítsa, vagy legalábbis a költségeket a piaci részesedés esetében lehessen megosztani, és így nem állítják a közepes kis vállalkozásokat lehetetlen anyagi feltételek elé. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Danszet úrnak, hogy nem, bocsánat. Talán még az Európai Bizottságot hallgassuk meg előbb. Berend urat, hogy kommentálja Danszet úr előadását, és aztán visszaadjuk ő neki a szót majd az igazgató úrnak, hogy válaszoljon egyben a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Csak úgy, mint a szakbizottság tagja, én is szeretném megköszönni Dánszert úrnak az előadását. Általában véve agyat, abban egyetértetünk. Nagyban a pontjaival. Van azonban néhány elem, amelyet kicsit részesebben kifejtenék. Hangsúlyozta az engedélyezési munkát, Abszolút egyetértek azzal a tényel, hogy nagyon sok anyagra vonatkozóan nem érkezett pályázat, applikáció, tehát lehet ki lehetne váltani ezeket az anyagokat, és végsősorban ez a célja a, ennek az engedélyzési eljárási folyamatnak. A krómium-trioxid példáját említette, meg más vegyületeket, amelyek nincsenek a, benne a, a végső cikkekben, a bizottság szempontjából egy kicsit problematikusabb, mert nagyon magas számú beterjesztés jön vállalatoktól, amelyek használják ezeket az anyagokat az EU-n belül, és attól félnek, hogy versenyhátrányba kerülnek harmadik állambeli gyártókkal szemben, ahol tovább lehet használni ezeket a vegyületeket, sem kell engedélyeztetni. És a végtermékek aztán importálhatók Európába minden további nélkül. Sok parlamenti képviselő írt is ebben az ügyben nekünk, rámutatva arra, hogy ezen anyagok, vegyületek esetében, ahol az aggályok tulajdonképpen inkább a munkahelyi biztonságot, munkaköri biztonságot illetik, mint a fogyasztóit, lehet, hogy ott kéne kezelni. Nem csak az ipar jelezte ezt, hanem európai képviselők is. Egyetértünk Danszett úr értékelésében abban is, hogy a regisztrációs adatok használ, hasznosak, ez a legnagyobb eredménye a Reachnek, és egyetértünk azzal a felhívásával is, hogy használjuk ezeket az adatokat más körülmények között összefüggésekben is, mint például ahol lehet ezeket az adatokat alkalmazni. A nanoanyagokkal folyó munkát is kommentált a Denszet úr. Igen, a bizottság intenzíven dolgozik a hatástanulmány befejezésén, amely a REACH mellékleteit módosító, módosítaná majd, a nanoanyagokra is kiterjesztve ezeket, hogy világosabb legyen a, a szabályozás, ahogy az Zenszet úr is kérte. Nem egyszerű feladat ez, mármint a hatástanulmány elvégzése, hiszen egyensúlyt kell találnunk a világosabb, több információra való törekvést, illetve az ezt kísérő költségek között, azon vállalatok költségére gondolok, különösen KKV-k, amelyek ezen innovatív területen működnek. De, mint mondottam, a hatástanulmányt év végére tervezzük befejezni, és ezt követi röviddel majd a, ezután a javaslat. A disruptorok ügyében a DJ Sang egészségügyi főigazgatóságtól veli kollégáim már magyaráz, elmagyarázták önöknek azokat a kritériumokat, amelyek alapján beazonosítjuk ezeket az anyagokat. A REACH körében alkalmazásában azért bízhatunk abban, hogy nem kerülnek ki a figyelemből ezek az anyagok, sőt, a, a listára az endokrin disrupterek közül több felkerült, és a ö, reprodukció szempontjából a toxikus anyagok is felkerültek erre a jelölt listára, vagy kandidát listára. Tehát működik a rendszer. Örülünk annak a döntésnek Danszertől részéről, hogy munkatársai kiküldi a KKV körébe, hogy ott a helyi valóságot megvizsgálják. Ez a program az, amit a DJ Grow igazgatója az én főnököm több éve folytat. Nagyon hasznos ez. A KKV-kba való kilátogatás úgymond, sokat tanul az ember, a tisztviselő, a, hogyan lehet támogatni a KKV-kat abban, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak. És végül az EK-t arra bátorítjuk, hogy megtegyen mindent az állatkísérletek csökkentésére, és hogy adatokat, információt úgy szerezzen be vegy, vegy, vegyszerekről, vegyületekről, hogy ahhoz ne kelljen állatkísérletet lefolytatni. Görling asszony a ttip kapcsolatban feltett kérdésére reflektálva biztosíthatom őt arra, hogy szoros kapcsolatban vagyunk az EK-val, rendszeresen konzultálunk azon kérdésekről, amelyek a TTIP-ben éppen felmerülnek. Éppen ma reggel küldtünk üzenetet az EK beli kollégáknak. Egyes kérdésekben az amerikai fél anyagosztályozási friss lépéseiről is tájékoztatva az EK, tehát mondhatva rendszeresen kapcsolatban vagyunk a legfrissebb téti fejleményekben is. Thanks. Köszönöm szépen. Most Dánszet a szó, hogy válaszokat adjon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ami a 2018-as határidőt illeti, amelyről Görling asszony tette fel az első kérdést, ugyanis utalt a downstream felhasználókra. Nos, az egyik probléma a Richel az, hogy a kisvállalatok nem feltétlenül értik meg teljes mértékben a szerepüket. Azt gondolják, hogy ők downstream felhasználók, valójában közben lehet, hogy importőrei bizonyos vegyi anyagoknak, amelyekre a nyilvántartásba vételi kötelezettség él. Nagyon fontos valóban, és a lehető legtöbbjüket próbáljuk elérni, hiszen ők maguk importőrök is azért, hogy tudják, hogy milyen szerepük van, és hogy nekik kell dönteniük arról, hogy az importőri tevékenységüket ezen anyagokkal kapcsolatban folytatni akarják-e, és ebben az esetben a nyilvántartási kötelezettség rájuk vonatkozik, vagy elállnak attól, hogy ezen importban a továbbiakban részt vesznek. Ez az egyik elem. A második elem ahhoz kapcsolódik, hogy a downstream felhasználóknak más kötelezettségei és aggályai vannak, mint a most esedékes határidő. Sok szempontból különösen aggasztja őket, hogyha sok kis volumenni vegyi anyagot vásárolnak, akkor ezen vegyi anyagok a jövőben már nem lesznek regisztrálva időben, és ezért nem lesz képességük arra, hogy a jövőben a termékeiket úgy gyártsák, hogy az eddigi összetételt alkalmazzák azokban. Ezért, mint a korábbi időszakban is, próbálunk minél több lehetőséget adni, és megnyitni a downstream felhasználóknak arra, hogy pontosan a regisztrációs szándékokat tudják ellenőrizni a vegyi anyag beszállítóknál a downstream felhasználóknak nagyon sok kötelezettségük van a biztonságossági adat nyilvánosságra hozatalában is, és ez is az együttműködés egyik tengelye a gazdasági szereplőkkel, különösen a downstream felhasználókkal, hogy a lehető legjobb biztonságossági adatlapokat lehessen előállítaniuk miután az esetleg nagy volumenű biztonságosági adatlapokat a keverékanyagokkal kapcsolatban is elő tudják állítani. Ez volt az egyik kérdés. A második kérdés a legutóbbi bírósági ítélettel kapcsolatos, amely felfüggesztette az értelmezést. Nem igazán felfüggesztette, de minden esetre ö, jogvita volt ö, bizonyos tagállami csoport, más tagállami csoportok és a bizottság között arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értelmezni a 0,1%-os értéket, amely a kérdés az volt, hogy ez az egész cikre vagy az összetevőkre is értelmezendő-e, és a bíróság egyértelművé tette, hogy a jogot úgy kell értelmezni, hogy ez az érték egy cikknek minden egyes részére vonatkozik, és ezáltal a REACH kihatása sokkal nagyobb az importokra. Biztosak vagyunk abban, hogy ez így igaz, és ezért megerősítettük, hogy felülvizsgáljuk az iránymutatásokat mégpedig gyorsított eljárás folyamatán belül, keretein belül, azért, hogy biztosíthassuk, hogy a bírósági ítélettel valóban változik a helyzet. A következő ülésen a az illetékes hatóságokkal pedig azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet jobban alkalmazni ezen cikk és a RICS megváltozott értelmezését. És közben meg kell értenünk azt, hogy ez tagállami kötelezettség, amiről itt beszélünk mindenek előtt. Mi támogatjuk a végrehajtó hatóságok munkáját, de végső soron a tagállamoknak kell maguknak ellenőrizniük a beszállítási helyeken, kikötőkben és ellenőrzési pontokon, vagy más helyeken a kereskedőkkel, az eladókkal, hogy megfelelő információkkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mit tartalmaz egy adott anyag, és hogy ne legyen benne magas kockázatú anyag, amely a mi listánkon megjelenik, amely 0,1%-nál nagyobb mértékben tartalmaz ilyet. Ami a titipet illeti, biztonság, a bizottsági kollégám megerősítette, hogy rendszeresen konzultálnak velünk. Egyértelművel akartam tenni, hogy mi egyáltalán nem veszünk részt a tárgyalásokban. Mi csak kérdésekre válaszolunk. És a felvetett ötletekre, ami az amerikai féllel kialakított együttműködés lehetőségét illeti, amely már működik a Memorandum of Understanding alapján, amelyet az Egyesült Államok EPA-jével kötöttünk. Ami Grosztet képviselő kérdését illeti. Ez az illóolajok termelőjére vonatkozott. Valóban nagyon sok erőfeszítést tettünk az elmúlt hónapokban arra, hogy biztosíthassuk, hogy a REACH követelményei a következő regisztrációs határidőre vonatkozóan, hogy ezeket a gyártók ismerjék, és hogy megfelelően tudjuk őket támogatni abban, hogy ágazati iránymutatásokat alakítsanak ki, ez az ő szándékuk, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az ágazatban a legjobban végrehajtani a rícset. A legutóbbi tárgyalási fordulóban részt vettem Grász városában a közelmúltban, és megerősíthetem azt, hogy teljes mértékben megértettük, hogy ezen UVCV anyagok nagyon fontos összetevők lehetnek, ezeket valóban be lehet azonosítani. Erre van, azon már van egy iránymutatás, mi erre hivatkozunk a honlapunkon. És vállaltuk, hogy ezt lefordítjuk azon országok nyelveire, ahol hasonló gyártók működnek hasonló kötelezettségekkel. Ezért tehát ők is az ő előnyükre is válhat azt, hogy Franciaországban, mivel francia ezen anyagok már rendelkezésre állnak, az ő nyelvükre is lefordításra kerüljenek, és így referenciaanyagként felhasználhatják. Folytatódnak a munkák ezen anyagok ecotax hatásáról, ezzel kapcsolatban még további munkára van szükség. Azt reméljük, hogy jövő tavaszra az összes szükséges anyag elérhetővé válik a gyártók számára, azért, hogy a rics alapján járhassanak el, mégpedig arányosan. És feljegyeztük, hogy milyen sok dossziét kell regisztrálni, és most már jobban megértjük, hogy mekkora munkáról van itt szó. Ami Meyers kollega kérését illeti, hogy hogyan nézzük meg gyakorlati szinten az anyagok hatását, és hogyan kötjük össze a módszertanunkat azzal, hogy milyen változások vannak a tudományos területen. Megint csak szeretném kiemelni, hogy a REACH megfordította a bizonyítási terhet, tehát jelenleg a REACH alapján a vállalatoknak kell bizonyítaniuk azt, hogy az általuk használt anyagok biztonságosak. Tehát nekik kell tanulmányokat végeztetni azért, hogy információval szolgálhassanak egy adott anyag végfelhasználói tulajdonságairól. Ezt az információt akkor utána becsatolják a regisztrációs dossziéba, amit mi tanulmányozunk az értékelési folyamatban. A RICS előírja, hogy legalább 5%-át kell a regisztrációknak a benyújtott információ alapján végeznünk. Tehát, hogyha egy dossziét kiválasztottunk értékelési célra, akkor azt a dossziét felülvizsgáljuk, és megnézzük, hogy a minősége kielégítő-e és megfelele az információs követelményeknek, amelyet a rics előír, amelyeket a rics előír. És hogyha ez nincsen így, akkor kiadunk egy megfeleltetési ellenőrzési döntést, compliance check decision, amelyben további információt kérünk a regisztrálóktól, akik ezen anyagra regisztrációt kértek. Ezen döntéstervezetet utána kiküldjük a kérelmezőnek, aki utána további visszajelzést adhat nekünk, és tovább küldjük a tagállami bizottságnak, ahol az adott tagállami szakértők vizsgálják felül ezen döntéstervezetet. A lényeg az, hogy az azzal kapcsolatos változás, hogy mi az, ami számunkra elfogadható információ, állandóan frissítésre kerül, vagy a, a REACH mellékleteinek a felülvizsgálatával, amit a bizottság végez, vagy azáltal, hogy magát az iránymutatást vizsgáljuk felül, amely elmagyarázza a regisztrációt kérőnek, hogy az információt hogyan dolgozzuk fel. És ezzel kapcsolatban rendszeresen felvesszük a kapcsolatot pontosabban rendszeresen frissítjük a teszt módszereinket. Ez is rendkívül fontos. A tudományos előrelépéseket figyelembe vesszük az esetleges új tesztmódszerek jóváhagyásában, amelyekkel például nem állaton végzett teszteket lehet helyettesíteni. Az ECA általában véve a tudományos kihívásokat mindig komoly stratégiai prioritásnak tekinti a jövőben. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan együttműködünk a tagállamokkal és a bizottsággal, és azt akarjuk biztosítani, hogy a szabályozási elfogadottsága az új tesztmódszereknek és az új tudományos paradigma váltásoknak megjelenik a munkánkban. Valhorst úrnak, ha jól értettem a kérdést, ez a biocidekre vonatkozott. A biocid termék szabályozás azon négy szabályozások egyike, amelyekkel mi foglalkozunk csak hogy kontextusba helyezzem. Különböző költségvetési tételek vonatkoznak ezekre, éppen ezért azt kell nekünk biztosítanunk, hogy a biocidból begyűjtött jövedelmeket a biocidekre használjuk fel, a ricsből begyűjtött bevételeket pedig a ricsre. Tehát egészen külön kell kezelni a biocideket. Ami az a jódra vonatkozó adat cserét illeti, ha jól tudom, a jód, de a kapcsolatban még folyamatban van a felülvizsgálati program. Ez azt jelenti, hogy egy adott vállalat a vezető regisztráló a jód forgalomba hozatalával kapcsolatban az új rendelet követelménye az, hogy az alternatív beszállítóknak azt is garantálniuk kell, hogy időben felkerülnek a mellékletre. Ami az adatcserét illeti, a bizottság iránymutatásokat készített arról, hogy hogyan kell az adatot megosztani, és a költségeket megosztani a biocid piacon az adattal rendelkezők között, és hogy hozzáférést kell biztosítani az adathoz, eh, ahhoz, hogy a piacon maradhasson egy vállalat. Nos, erre vonatkozóan és ugyanígy a, nem, a diszkrimináció mentesség és az arányosság elveinek van ebben szerepük. Hasonló a feladatunk, amikor úgy lépünk fel, hogy jogvita van az adatcserével kapcsolatban, amikor a vállalatok hozzánk fordulhatnak, hogy sikerül megállapodniuk azzal kapcsolatban, hogy a költségeket hogyan lehet igazságosan elosztani. Ebben az esetben nekünk kell fellépnünk, hogyha ilyen vitát elénk terjesztenek. Jelenleg nem ismerek ilyen ügyet jóddal kapcsolatban, de ezt ellenőrizhetem, és akkor visszatérek önhöz. De ön is beszélt arról, hogy esetleg versenytorzító hatása lehet ennek, itt a versenyszabályoknak való megfelelés az nem a mi hatáskörünk, de hogyha egy vállalat úgy gondolja, hogy szabálysértés van ezzel kapcsolatban, akkor a vállalatnak a Nemzeti Bírósághoz kell fordulnia azért, hogy ezt elmondja, és adott esetben az Európai Bizottsághoz is fordulhat. Hogy az EU fizetheti az ilyen jellegű költségeket, Nos, ezt nem tervezi jelenleg az erre vonatkozó szabályozás. Elnök úr, azt hiszem, hogy így megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen a világos válaszait. Szerintem ezzel itt zárhatjuk az eszmecserét az igazgató úrral. És köszönöm még egyszer azt, hogy ilyen világos válaszokat adott, és minden kérdésre kitért, amelyet képviselőtársaim feltettek. Köszönöm, találkozunk délután. Folytatva a szakbizottsági ülést, most pedig a koordinátorok ülésére itt maradunk, tehát csak a koordinátorok és a tanácsadók maradjanak itt, kérem.